So, uh, dear colleagues, welcome. Kedves kollégák, mindenkit köszöntök. Itt az utolsó etapra, kétnapos ülésünk utolsó felvonására. Vannak, akik nagyon elfáradtak, van, akik már annyi erőt sem tudnak felmutatni, hogy eljöjjenek ide hozzánk. Van azért még dolgunk, itt vannak napirendi pontok a napirendünken. Először is Durvot Zelke urat köszöntöm itt a bizottságunkban. És Tom Spinster a korábbi tagunkat, aki a, az AFET-nak volt az elnöke. Ő volt a 80-as évek Elmar Brokja, ha úgy fogalmazhatok, a 80-as években. Úgyhogy örülünk, hogy újra itt van. Törvúd Zelke professzort hívtuk meg ide délután, nagyon fontos témában. A Montreali jegyzőkönyv, amely a klíma védelmét szolgálná, ezt járja körül, és megkértük azt, arra, hogy a Kyoto 2-ről beszéljen La Spinoza asszony nyal is eszme cserélt. Korábban kaptunk kérdéseket a COP16-os elnöktől. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban hogyan vélekedik. A Montreali jegyzőkönyv ben foglaltak, nagyon sokszor talán itt elkerüli, a, benne foglaltak, a, elkerülik a figyelmünket, úgyhogy nagyon jó, hogy itt van, mert akkor föl tudja hívni a figyelmünket a legfontosabb aspektusokra. És megfelelő információval tud ellátni bennünket, talán jó üzenetet kud, tud küldeni és közvetíteni felénk. Az irányítással és fenntartató fejlődéssel foglalkozó intézet, melynek Washingtonban és Genben is van székhelye, ő delegálta ide a professzor urat, nagyon sok egyetemen van katedrája, hogy úgy mondjam, és hát még itt sorolhatnám a székhajlat, a az életrajzából a további adatokat is. Ha kért teát vagy kávét, akkor parancsoljon. Úgyhogy meghallgatjuk először Szerke professzor urat, majd pedig ezt az egy órát, amit erre szántunk, vitával is fogják tölteni. Nyilván a Montreali jegyzőkönyvben rejlő lehetőségek és információk az, amit most meg fogunk hallgatni. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek. Nagyon sok minden történt, mióta először találkoztunk júliusban. Nagyon örülök, hogy eljöttem Brüsszelbe. Jó ez a kis kirándulás, mert aki Washington DC-ben tölti az fél életét, az é nagyon jó, hogy eljött ide, és egyfajta optimizmusról számolhat be az éghajlattal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy igenis tehetünk még többet azért, hogy a klímánkat megvédjük. Úgyhogy jó, hogy itt lehetek, és elmondhatom önöknek a véleményemet. Amire szeretnék fókuszálni, azzal kezdeném, hogy emlékeztetnék arra, hogy még nehezebben megoldható az éghajlatváltozás tekintettel arra, ami most Japánban történt. Főleg annál fogva, ami Japánban történt. Az atomenergia felhasználása úgy tűnik, hogy vissza fog szorulni, főleg most, hogy látjuk, hogy mi történik Európában, Amerikában, és Kína is újraértékeli a kockázatokat. Úgyhogy van egyfajta változás, és hát ez meglátszik abban is, hogy hogy értékeljük az eddigieket. Fiatal koromban az igazságügyi minisztériumban a Three Mile szigeti balesetet kellett kivizsgálnom, és azt kell mondanom, hogy amit Japánból megtudtunk eddig, nagyon úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb tragédia lesz, mint amit én vizsgáltam ki annak idején. Úgyhogy nem is leszek meglepve, hogyha ilyen híreket kapunk. Elmondtam, hogy ugye még nehezebb megoldani a klímaváltozás azonban egyre sürgősebb is. Az, hogy irányítsuk a világot, az most tulajdonképpen teszt alá vetődött. Sok helyütt került már erre sor, a középkeleten, Japánban, és nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy jól fel vagyunk vértezve, de ez messze nincs így, és nem is volt így. Mi történik vajon majd akkor, hogyha párhuzamosan érkeznek majd a, a monszumból lefolyó változásokra, az árve vízekre gondolok, aztán a glecserek olvadása, az erdőtüzek hatásai, amikor elkezdenek érvényesülni. És ezek a hatások azért már el is kezdődtek, megmutatják a hatásukat. Pakisztánban, Oroszországban látszik, sőt Ausztráliában is voltak ennek jelei. Úgyhogy egyre sürgősebben lépni kellene. És hát a költségek is egyre inkább magasabbak, ami hatások kiigazítását illeti. Minél tovább hagyjuk, hogy a eh, CO2 kikerüljön a klímába, annál magasabb eh, lesz az ára a folyamat visszafordításának. Visszajelzésekre van szükség, ezeknek egy része már meg is van. Ha nem vesszük őket figyelembe, akkor elvesztjük ezt a csatát. A metán és a CO2 kibocsátás, a permafrost, tehát az állandóan eljegesedett területekről is elindult amint itt késlekedni fogunk, akkor egyre nagyobb lesz a felmelegedés, és egyfajta ördögi körbe manőverezzük magunkat. Mário Malini mexikai munkatársammal készítettem egy tanulmányt, ő nyerte meg a korai munkásságáért a Nobel-díjat két társával együtt, az üvegházhatású gáz kibocsátással kapcsolatos munkájukért ozonvédelem témakörében. És ismerjük ezért most már az, azokat a hatásokat, amelyek elindították a klímaváltozást. Igazából ki se kell vágni az amazóniai erdőket, mert elindult a spirál. Nem szabad késlekednünk, mert amennyiben így teszünk, akkor az irányítás kicsúszik a kezünkből, és ezek a klímaváltozásból adódó hatások egyszerűen eh, letaglóznak bennünket, nem fogjuk tudni a klímaváltozást megállapítani. Már itt tartunk, meg eljött a klímaváltozás, úgyhogy gyorsan kell lépni. Ma arra szeretnék itt kitérni, hogy eh, hogyan tudjuk a szindioxid kibocsátás, illetve annak a csökkentését körüljárni, hogyan lehet ezeket a tározókat talán jobban fel, még jobban felhasználni. Ugye vannak célkitűzések itt a melegedés tekintetében másfél fok volt, ugye a maximált szint, amit tolerábilisnek tartottak a a konferencia résztvevői, de Afrikára tekintve másfél szeres az átlagos hőmérséklet emelkedésnek, és a Himalájában is sokszoros az átlagosnak. Tehát amik, azt, azt kell mondanom, hogy nagyon becsapósak ezek az átlagok, mert konkrét esetekben egész más sokkal számok. Afrikában egy fokkal több, más helyeken egy-két fokkal, például Himalájában egy-két fokkal is magasabb lehet a hőmérséklet emelkedés, ez, ez pedig már nem elviselhető. Tehát az erőfeszítéseken mindenképpen még eh, ezeket folytatni kell, és még erősíteni is kell őket. Nyilván itt a csökkentési célok elérése az nem gyorsan fog történni. A kopenhágai eh, célkitűzéseket betartjuk, akkor az a 60%-os csökkentés az 2020-ra érhető el ha a vállalások megtörténnek. Nyilván ez meglátás, perspektíva kérdése, tele, félig van-e tele, vagy félig üres a pohár. Hát, amennyiben sikerül, akkor tekintsünk úgy a helyzetre, hogy félig tele a pohár, mert akkor már elég jól haladunk, hogy a 2020-ra sikerül ezeket a célkitűzéseket elérni, de vannak eszközök, amivel még jobban lehetne csökkenteni itt a CO2 kibocsátás, és erre koncentrálnék én. Kiegészítő, nem csak a CO2-re vonatkozó célkitűzésekre van szükség, és gyorsan Úgyhogy fel kell itt gyorsítani a, a lépéseket, hiszen nagyon veszélyes terepen járunk. Hiszen látjuk már ezeket a nagyon gyors változásokat. Amennyiben gyorsan lépünk, akkor ennek gyorsan meg is lesz a hatása. Az 50 százalék százalékos arányból indulunk ki a CO2 kibocsátás hatásait tekintve a klímaváltozásra, és tudjuk, hogy több száz évig fönt marad, megmarad a légkörben ez a kibocsátott CO2, és a nem széndioksziddal kapcsolatos anyagok napokig, órákig néha csak, de van, amikor hetekig, sőt évtizedekig benn maradnak a az atmoszférában. Nyilván ez egy száz éves időintervallummal összehasonlítva, hát peanut. A két fokos átlag alatt maradni körülbelül 60 éven keresztül tudnánk, amennyiben a CO2 kibocsátást visszavesszük, és a nem széndiokszid kibocsátást is elérjük, és ez egy olyan dolog, amit be megérné investálni. Itt az erőfeszítések azt hoznák, hogy a felmelegedés szintje felére csökkenne, a sarköröknél pedig kétharmadával. Hogyha tehát a célkitűzésekhez hozzácsapnánk még ezeket a nem szindioxid kibocsátásra vonatkozó célokat, akkor jó eredményeket lehetne elérni. Nyilván a jég ugye visszareflektálja a napfényt, hogyha ez elolvad, akkor víz, a víznek a sötét felülete fogja abszorbálni a hőmérsékletet, és még jobban eltárolja a meleget, ami aztán még több meleget bocsát ki a hűtőgépekben használt HFC-k ugyanide sorolódnak, a, a fekete szén, korom, a színből származó korom is, tropiszférikus ózont is ide sorolnám, amely hát gyakorlatilag a metán köré csoportosuló olyan anyagok, amelyek a nem széndiokszidhoz sorolható anyagok. Azt kell mondanunk, hogy konkrét célkitűzések szükségesek ezekre az anyagokra is, mert akkor látjuk, hogy az erőfeszítéseinkkel mennyire lehet visszavenni a melegedés átlagát. Vannak intézmények, akik megfelelő jogszabályokat alkalmazhatnak, különös tekintetel a HFC-kre. Úgy tűnik, hogy ez utóbbi egyébként, főleg a Amerikában és nagyon sok más országban is a legnagyobb szennyező, legnagyobb szennyezést elidéző anyag. 90 és 2007 között 25%-kal nőtt a HFC kibocsátás az EU 27 tagállamában. Amennyiben itt nem lesz csökkentés, akkor 2050-re 20%-kal nő a CO2 kibocsátás. Úgyhogy ezek nagyon komoly ö, problémák. Egyébként a tanulmányban olvashatók ezek az adatok. Ha sikerül az ellenőrzésünk alá vonni és kontrollálni ezeket a kibocsátásokat, akkor vissza lehet szorítani a melegedést és a klímaváltozását. A HFC kibocsátás, egyáltalán előállítása és kilépése, ez az, amit vissza kellene fogni. Amennyiben ez sikerülne, akkor a hatból az egyik üvegházhatású gáznak a hatását ki tudnánk szűrni. Sok módszer van erre, lehet kereskedni vele, lehet tőzsdére bocsátani, de hát úgy is el, azt is el lehet dönteni, hogy egészen más tapás irányt választunk, és biztonságosabb módszerekre mm, szálljunk el magunkat. Na most ez a Montreali jegyzőkönyv olyan, amiről nagyon sokszor elfeledkeznek. Pedig ez a leges, legjobb környezetvédelmi megállapodás, ami létezik a világon. Európa nagyon sokat tett és gratulálok azért, hogy ilyen úttörő szerepet vállalt Európa Montreali jegyzőkönyvvel kapcsolatban. 96 nagyon káros vegyi anyagot ö, ö, sorol fel, ezeknek a, ö, az előfordít, előfordulását csökkentette 98%-kal 2010-ig, 90-től kezdve, tehát 20 éve alatt. Ezért aztán az ózon réteg 25 év alatt csökkentette, legalábbis hát valamelyest visszaszorította, és 2065-ra úgy tűnik, hogy úgymond megbegyógyul ez a seb. Nyilván nagyon sokszor hosszú azért egy-egy ilyen idő, egy-egy ilyen folyamat, és tulajdonképpen ez a az említett megállapodás nagyon jó irányba mód. Tizenegy milliárd tonna CO2 került gyakorlatilag kereskedésre a Montreali jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően, és ez egy óriási eredmény. Nagyon költséghatékonynak mondható ez a megáll ez az egyezmény. És nagyon sok szereplőt érint ugye ez a megállapodás, hiszen megvan a hazadéka, van, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen a legmagasabb szintről most már a leges, legalsó szintre delegálhatjuk a feladatokat, és akkor majd ott megoldódnak a dolgok. Ott elintéződnek a feladatok, nem az én telefonom csörög, Tehát majd valahol ott az alsó szinten megoldódnak a dolgok, de ez hibás feltételezés. Mert a Montreali jegyzőkönyv a klíma szempontjából legalább ugyanolyan hozadékkal bír még. És garantálni tudjuk, hogy 100 milliárdnak megfelelő CO2-t bocsáthatnánk akkor kereskedésre. Öt és 10 cent közötti költséggel tonnánként. Talán egy pár zár, záró megjegyzést. Az ózonra vonatkozó erőfeszítéseink nagyon sok aspektusát megoldotta gyakorlatilag a klíma problémának. Emlékeznek, hogy nagyon sok önkéntes erőfeszítés volt az elején. De hogyha ez nem történt volna meg, akkor hasonlóan problémás helyzet lenne, mint a CO2-vel kapcsolatban. Úgyhogy azért szerintem elég jók vagyunk itt a klímaváltozással kapcsolatos feladatainkban, és hát részes fél tulajdonképpen a világon minden egyes ország, és ez nagyon fontos ö, tény. Helyi szinten is nagyon sok a szennyezés, az ózon és a fekete szén, plusz az ózon együttesen helyi szinten nagyon sok szennyezést okoz és amennyiben ö, olyan terményeket ültetünk, amelyel ezt vissza tudnánk szorítani, tehát valamelyest ki tudnánk egyenlíteni, nyilván az is a helyes út volna. Hogy a BRICS országok beültetése a hajóba az egy nagyon fontos elem lenne, minél gyorsabban kellene őket is bevonni ebbe a folyamatba, és akkor tényleg jól tudnánk előre haladni. Köszönjük szépen! Andy. Köszönöm Zelke professzornak ezt az előadást, és az érdekes számadatokat is, amelyeket említett. Tényleg elképesztő, hogy a montreali jegyzőkönyv, amire ritkán gondolunk, mennyire sikeres. Mit csinál az IPCC? Jó lenne, ha a teljes képpel foglalkozna, és nem csak részegységeivel a problémának. Hiszen nem akarom persze bántani az IPCC munkáját. Ön említette a HFC-ket, Ezzel mi foglalkoztunk a tiszta fejlődési mechanizmus kialakítása keretében. E, tettünk is e, pénzeket ebbe a projektbe. Bizonyos országokban e, már nem is állítanak elő ilyeneket, legalábbis ezt szerettük volna támogatni a pénzekkel, de úgy tűnik, hogy ez ellentétes hatás is elért egyes helyeken, kifejezetten nőtt a HFC előállítás, mert pénzt remélnek abból, hogy utána később megszüntetik. De majd nyilván erre ön visszatér a válaszában két-három kollégának most lehetőséget adunk a kérdésekre. Skulakakis kollega kezdi. Thank you for... Köszönöm, hogy eh, eljött ide és felnyitotta a szemünket. Néha nem vesszük észre a nyilvánvalót a politikában. És azt gondolom, hogy ez az egyik ilyen alkalom lehet. Két kérdésem van. A HFC-k eh, sorsát én is figyelemmel kísérem, és én magam is eh, szerettem volna elérni a HFC-k eh, kivételét, semmi értelme nincs 14 vagy 12 dollárt fizetni olyasmiért, ami tonnánként 17 centből is megoldható. Ezt elkezdtük ezt a munkát itt a parlamentben is, és sikerült kivenni őket a HFC 13, a 23-at a többi körből. A HFC persze ennél egy szélesebb kör. Most viszont ezzel a vadonba került a HFC 23, semmi sem fedi le. Ez nem feltétlenül baj, mert ettől az emberek jobban összpontosítanak a témára. Egészen eddig a termelők olyan pénzeket tudtak kaszak, kaszálni, hogy blokkolták ennek érdekében a Montreali jegyzőkönyvet. Tehát ki kellett szednünk a támogatott körből eh, azért, hogy a Montreali protokoll végrehajtása eh, megtörténhessen. Én Egyébként támogatom azt, hogy a Montreali jegyzőkönyvön belül oldjuk meg ezt a problémát, mert azon belül lehet a legolcsóbban megoldani. Ugyanakkor felmerül az a kérdés, nem lehetséges-e nagyon olcsón HFC-t, HFC 23-at mondjuk, ami tipikusan nem tartozik a Montreali jegyzőkönyv hatája alá, mert nem pusztítja az ózonréteget. Tehát ennek megvásárlásával megmutatni a világnak, hogy egyrészt ez egy komoly kérdés, másrészt pedig elkezdtünk foglalkozni vele. Ez volt az egyik kérdésem. Szeptemberben is feltettem ezt a kérdést az Európai Bizottságnak, de korábban a HFC 23-at ki kellett venni, mielőtt a további folyamatok elindulhattak volna. Én azt gondolom, hogy most viszont elérkezett az ideje annak, hogy tegyünk valamit, ami, ami többet ér, mint az a lépés, hogy 30%-ról 20%-ra növeljük, bocsánat, 20-ról 30-ra növeljük a vállalásunkat a széndiokszid kibocsátásában. E, és az emberek ezt, ezt, ezt nem tudják, hogy e, sokkal nagyobb hatást tudunk kifejteni egy másik módon, a HFC-ken keresztül. A klímapolitika belépett a politika világába. Mindenkinek megvan a kedvence. Van, aki a napenergiát támogatja, a nappaneleket, mások az erdőket, vagy, vagy éppen a sarkvidékeket. Ezek a kedvenc projektjei egyes politikusoknak. És és aztán, amikor a kedvenceinkkel foglalkozunk, elfeledkezünk a nagy sárkányról, a sárkány pedig itt van köztünk, és miközben mi a kis kedvenc projektjeinkkel foglalkozunk, ez a sárkány tüzet okádva felmelegít mindent. Egyszerűen ki kell alakítanunk a hatékony módját, hogy vele is foglalkozzunk ha az emberek tudnák, hogy 15 dollárból oldjuk meg azt, amit 5 centből is meg lehetne, akkor elég rossz színben tűnnénk fel. És akkor inkább tudják meg. Ja, denke, kollége. Also, wir sollen das Monster. Ezt a sárkányt tényleg látnunk kell, és ne csak a játékbabákat vegyük észre. Krisztina Guterres parancsolja. Köszönöm szépen, professzor úr, hogy eljött ide közénk. Nő vagyok, és talán nő módra gondolkozom, és tudom azt is, hogy a kis dolgok is fontosak, ezért nem mértek egyet az előttem szólóval mindenben. Én inkább úgy gondolom, hogy a Montreali jegyzőkönyv és az éghajlatváltozás kérdésköre összességében annyira fontos és absztrakt téma, hogy gyakorlatilag ez meghaladja a felfogó képességünket, és lehetetlen, hogy csak az államok foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel. Ugye mi már évek óta foglalkozunk ezzel. Gond volt a a professzor úr? Elkezdjem újra? Kérdezi a képviselő, azt, hogy nem. Tehát azért még egyszer inkább előről kezdem. Hát az a benyomásom, és én is professzor vagyok, Hát az az érzésem, hogy ez az egész folyamat Kopenhága, Kyoto, Cancún, Montreal borzasztóan bonyolult kérdéskör, és nagyon absztrakt, nagyon elvont évszázadok óta küzdünk ezekkel a problémákkal, és a, az államokra hagyunk mindent, államok felelősségé körébe osztottuk le a megoldást. Szerintem alapvetően más módon kellene gondolkoznunk de nagyon nehéz ezt addig ezt a nagy paradigmaváltást megtenni, amíg a társadalmak, az, az emberek nem hisznek eh, abban, hogy erre szükség van. Itt eh, némi nevelésre, pedagógiára is szükség lenne. Mindenki otthon, a saját környezetében tegye meg, amit megtehet, a saját kisebb közösségében és ilyen módon mindenki hozzá tud járulni eh, ennek a problémának a megoldásához. A gyerekek csak akkor értenek meg dolgokat, hogyha megtanítottuk nekik, és hogyha valamit a saját bőrükön éreznek. Hogyha az általános célok elérésén dolgozunk, akkor azt hiszem, hogy eközben a politikusoknak is képessé kellene válni arra, hogy képesek legyenek kisléptékben és nagy léptékben egyszerre gondolkozni. Tehát először a lépéseket is meg kell tenni ahhoz, hogy a nagy célokat meg tudjuk valósítani. Japán, Kína, Dél-Kelet-Ázsia eh, bevonása az éghajlatváltozás elleni küzdelemben rendkívül fontos, hiszen a kopenhágai általános céloktól eltekintve Azért az a helyzet, hogyha minden egyes ember is felvállalja a felelősséget, akkor sokat tehetünk a versenyképességünk fenntartása érdekében is de nagyon konkrétan ágazati megközelítést alkalmazva kellene dolgoznunk. A, megvan a javaslat a nagy átfogó általános célokra, de ezt kellene most konkrét ágazat csoport specifikus célokhoz kapcsolni. Véleményem szerint a közösségeknek is kellene rendelkezni műanyag adókkal és minden környezeti kérdése kapcsolatos politikával. Köszönöm szépen. Richard Zéber a következő. Köszönöm, elnök úr. Professzor asszony fejtegetései nagyon érdekesek voltak, de én felteszem azt a kérdést, hogy a nemzetközi közösség miért nem abba az irányba halad, amit az előbb a professzor asszony felvázolt hiszen eh, a társadalmakban eh, viszonylag eh, egyszerűen lehetne az alacsony szén technológiákat elterjeszteni, és ez mégsem történik meg. Hogyha csak az éghalatváltozás elleni küzdelemben gondolkozunk, akkor a, ugye a saját magunknak felállított célkitűzése, a széndiokszid csökkentése ambiciózus, és 2050-re tulajdonképpen szénmentes társadalmat akarunk létrehozni az, most ezt eh, erőforrás eh, hatékonyság, vagy, az, vagy a, a nyersanyagok hiánya fogja majd okozni, ez az éghajlatváltozás elleni küzdelem szempontjából mindegy. De a tudósok eh, közössége, és általában a politikusok is erre a második irányra tesz mert ez költséghatékonyabb, és nem okoz nagy politikai problémákat. Mit van, ugye mondta rá a jegyzőkönyv, és teljesen egyetértek önnel egy valóban nagy, átfogó, globális megállapodás, az egyik legnagyobb siker a környezetvédelem területén. Miért nem sikerül kiegészítenünk ezt a Montreali jegyzőkönyvet a mostani éghajlat szempontjából releváns elemekkel, amikben már megegyeztünk? Tehát miért az a helyzet, hogy sem a politikusok, sem a tudósok nem ezen az úton akarnak járni? Köszönöm, Áder János. Két kérdést szeretnék feltenni. A professzor úr az előadásának az elején azt mondta, hogy a japán események hatására nem jó? Hát, okay. Uh, ez is pedig. Sorry. Okay. Sorry. Uh, tehát a professzor úr azt mondta az előadásának az elején, hogy a japán események hatására az atomenergiának a felhasználása nyilvánvalóan visszaesik. Azt is mondta, hogy, és hát ugye ez egy általános törekvés, hogy a széndiokszid kibocsátás, a CO2 kibocsátás csökkenteni kell. Ez a hagyományos erőműveknek a termelésének a visszafogását eredményezné. Ugyanakkor van egy nyilvánvaló energia éjség, különösen Kína, India részéről. Hogyan lehet ön szerint, hogyha egyre kevesebb atomenergiát használunk, egyre kevesebb hagyományos olaj- és széntüzelés erőművet működtetünk, hogyan lehet a kieső energiát pótolni? Milyen módon, mennyi idő alatt és milyen költséggel? Ez az első kérdés. A második, talán első pillantás egy kicsit szokatlan, ebben a körben itt nem nagyon beszéltünk erről, hogy vizsgálták-e önök, vizsgálják-e önök, hogy a népesség robbanásnak, annak milyen hatása van a klímaváltozásra. Hiszen minél többen vagyunk, nyilvánvalóan annál többet fogyasztunk. Gondolom önnek ennek a további konzekvenciáit nem kell eh, most itt részletesebben kifejtenek, erre nyilván idő sincs, de kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán ezeket az összefüggéseket, azokat vizsgálták-e önök, vagy az önök munkatársai. Köszönöm szépen. Any other intervention? Van-e további hozzászólás? Chris Davis. Köszönöm, elnök úr, ott folytatom, ahol Richard Szévert abba hagyta. Választ várnék eh, a bizottságtól erre az anyagra, ezekre a javaslatokra. Itt ez egyfajta bevásárló lista, hogy mit, mi mindent kell megtenni, milyen feladatok vannak. Készít-e ilyen listát a bizottság? Néhány kérdést tettek fel önnek, most kérem, hogy válaszoljon. Mindenek előtt, uraim, Teljesen egyetértek a HFC 23-mal kapcsolatban elmondottakra. Itt valóban, ez már szinte pervers, túl sokat fizettünk ezért, és tulajdonképpen beépítettük az ösztönzőt abba, hogy a még jelenleg is használt HF cég fokozatos kivezetése esetleg lelassuljon. A HFC23-at létrehozó anyagokat mindenképpen ki kell vezetni. A hfc hogyha bevettük volna a Montreali jegyzőkönyvbe, akkor gyorsabban haladtunk volna. Persze a bilaterális alapok az egy kiváló gondolat lehet, de akkor a következő kérdést tenném fel önnek. A krediteknek mekkora eh, hányadát használná fel, és mekkora részét venni ki a rendszerből? Ugye a Montrei jegyzőkönyvben az van, hogy eh, ha valamit kiveszünk a rendszerből, akkor nem generálhatunk újabb eh, krediteket, tehát itt a meghatározó idő alatt kell bizonyos anyagoknak az előállítását teljesen megszüntetni. Azt hiszem, hogy nem akarjuk viszont ezek helyett más anyagokat bevenni a jegyzőkönyv alá. A spanyol korregának mondom, valóban szinte bénító hatású események történtek, hogyha az éghajlat problematikát lebontjuk elemekre, akkor lehet, hogy okosabb megoldásokat találunk. És tulajdonképpen maga a Montreali jegyzőkönyv is ezt tette meg, hogyha mondjuk dekonstruáljuk ezt a szerződést, akkor 23 évvel ezelőtt kértük a fluor gázokat, a HFC-ket, és azt mondtuk, hogy ezekre csinálunk egy külön szerződést, hogy ezeket azután ki lehessen vezetni, meg lehessen szüntetni. Ez, ez egy remek dolog volt. Csinálva a dolgokat tanultunk nagyon sokat, és így sikerült ezt a 96 veszélyes vegyi anyagot tulajdonképpen teljesen megszüntetni az ágazati jegyzőkönyvekkel kapcsolatos gondolatról tényleg mi is gondolkozunk. Most, hogy a nemzetközi közösség miért nem ezt a stratégiát követi, e, tehát, hogy a e, HFC-kkel kapcsolatban e, miért nem az általunk felvázolt utat követik. Nos, Mauritius, Fülöp-szigetek és több más ország is azt mondta, hogy mi már ma is megszenvedjük az éghajlatváltozás hatásait. Gyorsan kell csökkenteni a káros hatásokat. Nem várhatjuk meg, hogy itt egy szerződést, egyezményt megkössenek, azután ratifikáljanak, és még végre is hajtsák. Ma kell cselekedni. És ezek az országok az észak-amerikai részes feleket, az USA, Kanadát, Mexikót, az európai rábíták a, a gyors cselekvésre, és ezt Európa és Japán is támogatta. 29 ország azt mondta, hogy jó, megpróbáljuk akkor ezt az utat járni, és ez a számuk növekszik, tehát jó úton kezdünk eh, járni. Az indiai környezetvédelmi miniszter néhány hete azt mondta, hogy semmi nem ellenezné azt, hogy a HFC-kkel kapcsolatos erőfeszítések élére álljon India. Egy nagyon bölcs politikus, és reméljük, hogy majd e, ezzel a nagyon biztató megállapításával nem marad egyedül, és két évvel ezelőtt, amikor mi a tanulmányunkat készítettük, mi is ugyanezt mondtuk. Nos, az atomenergia kérdésére válaszolva, azt hiszem, hogy továbbra is lesznek eh, atomerőművek, újabbak is fognak épülni, de legalábbis lassabban, mert időközben újraértékeljük a biztonság eh, kérdését. Több ország már most úgy döntött, hogy nem ez a legjobb eh, út. Sok milliárdot dollárt költünk már atomerőművek építésére, és ezzel talán trilliónyi vagy billiónyi olyan kötelezettséget vállalunk a jövőre nézve, ami jövőbeni költségeket halmozunk fel. Viszont Japán másúton nem, fél, nem tud villamos energiát előállítani, és azt hiszem, hogy továbbra is azért azon az úton kell járnunk, hogy az energia hatékonyságot erősítjük. És hogyha sikerül egy zéró nettójú, zéró szaldójú energiapolitikát kialakítani, és hogyha például a CS-sel vissza tudjuk biztosítani, tudjuk a széndiokszid geológiai tárolását, ez is nagy lehetőséget biztosít. Azt hiszem, hogy ami a e, népesség növekedés kérdését illeti, hogy odafigyeljünk -e, igen, ez a kihívás sokkal nagyobbá teszi, hogyha ennyire nagy lesz a demográfiai robbanás. Mi lehet megoldás? Oktatás, különböző stratégia az emberi jogokról, a nemek közötti egyenlőségről, jó e, fejlesztési politika, tehát e, a növekedés mögé oda kell tenni az oktatást, képzés erősítését. Aztán itt a, vásárló, a bevásárló lista, a shopping list, hogy soroljuk fel, mik a feladatok. Azt hiszem, Európának vezető szerepet kell betöltenie. Európa sokat többet tesz, mint a világ többi régiója. Az Egyesült Államok is most már azért felsorakozni látszik, és ebbe az irányba megy, a, úgyhogy óvatos optimizmusra utaló jelek most már vannak. Itt van persze a finanszírozás kérdése. Idén az, ad, az adó országoknak a, fej, újra fel kell tölteni a, ezt az alapot évi három éves időszakra kell biztosítani 50 milliárdot. Azt hiszem, hogy további 50%-kal lesz meg kellene növelni, és akkor a szén 5 centről esetleg 10 centre fölmennénk, de ez még mindig nagyon gazdaságos megoldás. Az amerikaiak a saját által általuk beterjesztett javaslatokon sem, tűn, sem gondolkoznak, de azért sok mindent megtehetünk. Thanks a lot, uh, colleague uh, Skilakakis uh, had put a question to the Commission, uh, obviously not yet an answer. Skilakakis úr feltett egy kérdést a bizottságnak. Uh, mi mi van a hitelekkel a bilaterális megállapodásokban? Nem, nem, nem a hitelek, hanem vásároljuk meg az egészet, és fektessünk be 5-10 százalékot, felejtsük el a hitelek. Mit kell tenni? E, egy égetőt felépíteni, 2030-ig fizetni annak a fenntartását, vagy ameddig az működik, és 10%-os haszon. Uh, uh, az Európai Bizottságtól van itt valaki, Philip Owen. Nem tudom, hogy erre most akar-e válaszolni, amit itt a Montreali jegyzőkönyvvel kapcsolatban eh, elmondtunk eddig. Én esetre felkérem önt, nem tudom, hogy hajlandó -e egy-két percet beszélni. Köszönöm. Mindig, mindig hajlandó vagyok. A HFC vitát a Montreali jegyzőkönyv fórumain nyomon követjük, és mint ahogy önök is tudják, vezető szerepet játszottunk bankokban múlt novemberben, ahol is nagyon proaktívan támogattuk az észak-amerikai javaslatot, valamint a mikronéziai javaslatot, amelyek arra irányultak, hogy 20 éven belül csökkentsük a HFC felhasználást. Nagyon kemény viták voltak. Brazília, India, Kína keményen ellenállt, és aztán nagyon kevés haladást értünk el. De, ahogy ön is rámutatott, 91 résztvevő fél aláírta a, ö, egy memorandumot, gyakorlatilag deklarációt. Na most ebből 28 mi vagyunk, a 27 tagállamunk plusz az Európai Unió. Na most mit lehet innentől kezdve elérni. Cancúnban az indiai miniszter azt mondta, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok részvételével workshopokat rendezzünk, eh, Delhiben eh, volt egy ilyen amerikai-indiai workshop, és mi valójában most eh, azt várjuk, hogy alkalmas-e a, alkalmasak-e körülmények megszerez, megszervezni egy ilyet az Európai Unióban is. E, augusztusban lesz egy előkészítő ülés, novemberben pedig a Montreali jegyzőkönyv aláíróinak következő ülése lesz. Meg kell néznünk, hogy mi kerül majd a napirendre, lesz-e új e, kezdeményezés HFC ügyben bármelyik résztvevő féltől. Just a quick follow-up question. Um... Csak egy utólagos kérdés. Akkor valójában ugye azt mondta ön, hogy mi most arra várunk, hogy mások csináljanak valamit. Miért nem mi kezdeményezünk? Miért nem mi kezdeményezünk? Owen úr, kérdezi az elnök. Miért várunk? Nos, van egy párhuzamos folyamat. Egy rendelet előkészítése, amelyhez tanulmányokat készítünk, és amikor ezt a munkát elvégeztük, akkor majd meglátjuk, hogy mit tudunk lépni. Most jelenleg az előkészítő munkája folyam zajlik a, a HFC rendeletnek. Tehát ez egy másik téma mondja Davis úr. Igen, persze, vizsgáljuk meg a saját rendeleteinket, de a montreáli jegyzőkönyv kérdésében, illetve égisze alatt miért nem mi kezdeményezünk, miért nem teszünk le javaslatokat az asztalra? I think the reality is... Azt gondolom, hogy a valóság az, hogy először a saját házunk táján próbálunk rendet tenni, de nyilvánvalóan nyitva tartjuk a szemünket a nemzetközi szintéren is. E, nekünk kell először a saját fluorosgáz gáz e, fogyasztásunkat, felhasználásunkat rendbe tenni. Most a stakeholderekkel tárgyalunk, és megnézzük, hogy milyen szakpolitikai lépések látszanak legmegfelelőbbnek. Én jegyzőkönyvbe szeretném betetni azt, hogy amikor van egy olyan lehetőség, hogy 4 vagy 5 centbe kerül valami, vagy 20 centbe, és ehelyett mi 15 dollárért oldjuk meg ugyanazt a problémát, akkor ennél gyorsabban kell lépnünk. Nem várhatunk, és nem lehet elbújni folyamatok mögött. Az Európai Bizottság a HFC 23-mal kapcsolatban annak idején nagyon gyorsan és hatékonyan lépett Én azt gondolom, hogy az erőfeszítéseinket, a kezdeményezéseinket fel kell gyorsítani. E, nem csak a bolygót kell megmenteni, hanem akár közben még pénzt is spórolhatunk, hogy miközben ezt tesszük. Okay, I think that was worthwhile dealing uh, with... Uh, gondolom, hogy ez uh, hasznos volt felvetni ezt a kérdést. Köszönöm még egyszer Zalke úrnak hogy eljött a szakbizottságunkba, és biztos vagyok abban, hogy folytatódik ez a vita. Az önök elemzését köröztetni fogjuk itt, a tanulmányt köröztetni fogjuk itt a házon belül, a bizottságon belül, hogyan lehet az emissziót csökkenteni, hozzájárulni a klímavédelemhez. Köszönjük Tom Spencernek is, hogy elhozta közénk Zelke professzort, és természetesen kapcsolatban maradunk. Köszönöm. Ja, dann kommen wir zum Punkt 32. Akkor átérhetünk a 32. napi rendi pontra használt gépjárművek, Jaj, nem, még a 31-esnél vagyunk. Az európai környezetvédelmi jog alkalmazása a tagállamokban. A bizottság jelen van, Richard Zévernek a ricsel kapcsolatos kérdésére várunk választ a bizottságtól, meg is adom a szót a bizottságnak, és kérem, hogy válaszoljon a Richard Zéber által feltett kérdésre. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt itt Schumachernek hívnak, és a Környezetvédelmi Főigazgatóságon dolgozom a vegyi anyagok osztályon. Szíver úr három kérdést vett fel, megpróbálok mind a háromra válaszolni remélhetőleg nem túl hosszasan és túl részletekben menően. Az első, hogy mi a helyzet a RICS végrehajtásával. Hát erről nem, nem tudok mindent elmondani, de három kulcsfontosságú elemet szeretnék kiemelni. 2010. november 30-a volt eh, a eh, határidő, és eh, eddig, tehát a regisztráció határideje, és az ügynökségnél 12.682 dossziét regisztráltak. Az ügynökség ellenőrzéseket végzett, és illetve, bocsánat, 24 ezeret gyűjtött nyújtottak be, és 20 ezernél találta azt az ügynökség, hogy megfelelnek a kívánalmaknak, és regisztrációra sor kerülhet. Ez volt az első fontos mérföldkő a REACH rendelet végrehajtásában, de még, van még két határidő, regisztrációs határidő, az egyik 2013, a másik 2018, a kis volumenben importált vegyanyagokra vonatkozó, vonatkozik ez az utóbbi határidő, és az első regisztrációból levont tanulságokat felhasználva tudjuk majd zöggenőmentesen lebonyolítani a két további regisztrációt. A regisztráció kulcsfontosságú elem, de csak az egyik fontos eleme a REACH-nek, emellett az értékelés, autorizáció és a korlátozás szempontjai teljesítik ki a REACH kockázatkezelési rendszerét. Az értékelésnél van eh, dossziértékelés és eh, egy anyagértékelés. A dossziértékelést az ügynökség végzi. Ez azt jelenti, hogy az ügynökség eh, ellenőrzi, hogy minden megfelele a dossziban foglaltaknak, megfelele minden a követelményeknek. De a folyamat már elkezdődött. 2010-ben 151 regisztrációs dossziét vizsgáltunk meg, és 36 százalék kapott jóváhagyást. A többi esetnél úgynevezett minőségi megfigyelés kapcsán további adatokat kértünk be a regisztrálótól. Azt hiszem, hogy tekintetbe kell venni az, hogy ez még az első regisztráció, mindenkinek meg kell tanulni, hogy ez hogy működik, tehát jelenleg nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani ennek az viszonylag alacsony adatnak. A vegyi anyagokkal kapcsolatos értékelés kapcsán azt kell vizsgálni, hogy káros hatást gyakorol-e az emberi szervezetre, itt most egy közösségi cselekvési tervet alakítunk ki, és majd februárban, 2012. februárjában kerül ez a cselekvési terv. Ami az engedélyezési rendszert illeti, a bizottság a közelmúltban fogadta el ezt a döntést, hogy az engedély köteles anyagok közül az első hatnál indítja el a folyamatot, és még további nyolc anya kerül rá majd a jelöltek listájáról a regisztrációs listára. A jelenleg 46 különösen gályos anyag szerepel ezen a listán. A bizottság tavaly elkötelezte magát, hogy együtt működik a tagállamokkal azon, hogy még további 90 anyag kerüljön rá a listára 2012-re, és határozzuk meg, hogy melyek a különösen, nagy, különösen aggályos anyagok, amelyeket a következő években kell majd felvenni a listára. Nyilvános konzultáció zajlik jelenleg, amelyet az ügynökség indított további hét vegyi anyaggal kapcsolatban, és augusztusban zárul le a konzul, nyilvános konzultáció. Ami a korlátozásokat illeti, a bizottság két javaslatot terjesztett be a restrikciókra. Az egyik eh, az eh, előanyag regisztráció, a eh, kadmium kapcsán született meg, és jelenleg az Európai Parlament éppen vizsgálja ezt a kérdést. Azt is tervezzük, hogy nem sokára a 17-es melléklethez, az a korlátozott korlátozások listájához beterjesztünk egy módosító javaslatot a karcinogén, mutanogén és és toxikus hatásanyagokra vonatkozóan. A tagállamok is nyújtottak be módosító indítványokat, amelyeknek a tanulmányozása jelenleg zajlik. Én tudtam összefoglalni, hogy hol tartunk jelenleg a REACH eh, végrehajtásával kapcsolatban. Sziver úr azt is megkérdezte, hogy szükséges lesz-e a rendelet eh, felülvizsgálata. Itt szeretnék rámutatni arra, hogy a RICS rendelet eh, maga több felülvizsgálatot is előirányzott, és majd el fogjuk dönteni, hogy szükségesnek látjuk-e ennek az alapján a felülvizsgálatot. 2012. június 1-én az Európai Vegyi Ügynökség végez el egy, végzi el az első felülvizsgálatot, megnézi, hogy a 1 és 10 tonna között eh, előállított, eh, mennyiségben előállított vagy gyártott eh, anyagok regisztrációjával kapcsolatban minden rendben van-e, és megvizsgáljuk az átfedéseket is más jogszabályokkal. Itt mintegy 160 jogszabályt kell áttekintenünk ezen felülvizsgált kapcsán, ami nagyon nagy munka. 2012. júniusa a határideje egy általános jelentés elkészítésének is, amiben értékelnünk kell a, a működést, és azt, hogy e, az alternatív teszt e, módszerek támogatására milyen forrásokat bocsátott a bizottság rendelkezésre. Az ECA is elkészíti majd a maga jelentését e, arról, hogy milyen tapasztalatokat szereztek ezen a területen. A jogszabályjal kapcsolatban, tehát ezek a tervek. Azt is eldöntöttük már azonban, hogy 2012-ben lesz egy ennél nagyobb felülvizsgálat is, tehát eh, nem csak eh, az előbb felsorolt felülvizsgálati követelményekre akarunk reagálni, hanem az első, a REACH megvalósításával kapcsolatban levont első tanulságokról, az administratív terhekről is kívánunk készíteni egy eh, jelentést, amely kitérnék az innovációra gyakorolt hatásra is. Ez megint csak 2012. június 1 a határideje a jelentés elkészítésének. Több tematikus tanulmány is el fogunk készítetni, amelyekből újabb információkhoz jutunk majd, ez is a folyamat része és hogyha elkészül ez a jelentés, akkor azt hiszem, majd le kell ülnünk, és elemeznünk kell azt, hogy most ennek alapján tényleg szükségesnek ítéljük-e a REACH rendelet átdolgozását, de hát addigra már a második regisztrációs határidőt fog közeledni, és ezt is figyelembe kell venni. Végül a harmadik kérdés az volt, hogy ki kell-e terjeszteni a rics hát, e, Ezt elég gyakran felteszik ezt a kérdést, és itt általában két dolgot szoktak a leggyakrabban megemlíteni. Az egyik a nanoanyagokra való kiterjesztés, a másik pedig az úgynevezett koktélhatás, hatás, vegyi anyagok koktélhatása. hatása. A nanoanyagokkal kapcsolatban maga az Európai Parlament kérte arra az Európai Bizottságot, hogy még egyszer e, vizsgálja e, felül a közösségi jogszabályokat, és idén készítsen erről egy jelentést. Ez a felülvizsgálat zajlik, és az első felülvizsgálat az önök véleménye szerint e, túl felületes volt, önök egy elmélyültebb, komolyabb vizsgálatot kérnek, és ez a felülvizsgálat fogja lehetővé tenni azt, hogy el tudjuk dönteni, hogy a e, REACH e, megfelelő-e arra, hogy a nanoanyagokra is kiterjesszük. Ami a koktélhatást illeti, itt e, arról van szó, hogy különböző forrásokból származó különböző vegyi milyen együttes hatása van. Itt tehát nem egyes, egyes han, vegyi anyagok hatását vizsgáljuk, hanem összesített, több vegyi összesített hatását itt eh, is kell készítenünk majd egy jelentést arról, hogy a jelenlegi közösségi jogszabályokkal tudjuk-e kezelni ezt a problémát. úgy elindítottunk egy átfogó tanulmányt, zajlik a nyilvános konzultáció ezzel kapcsolatban, és azt tervezzük, hogy 2012 elején nyújtjuk be a tanácsnak ezt a jelentést, ennek alapján tudjuk majd eldönteni, hogy erre a is kell terjeszteni a Ricset. Köszönöm. Zéban, you wish to comment? Köszönjük szépen. Jörgenzen úrnak van problé- kérdése, hogy elfogadtuk a Ricset. És az egyik becslés a bizottságtól talán, de más szereplőktől, ipari szereplőktől, és az az volt, hogy két és négy ezer között lesz azoknak a vélhetően veszélyes anyagoknak a száma, amelyet betiltanak majd következő időszakban. Nem tudjuk pontosan, hogy hányat zárnak ki, mert ugye az engedélyezési folyamat alá tartozik még ezek közül sok, de ez a becslés nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e bármiféle elképzelése a korrekt számokról, és nyilván a, a veszélyes anyagokról beszélek itt. Köszönöm szépen, nem tudok pontos választ adni most ebben a pillanatban. Helyesen mutatott rá, hogy volt egy ellentmondás az általunk vélt szám között, a és az azon között, a számok között, amelyek végül valóban rákerültek a listára. Míg az ügynökségek ezt a munkáját, akkor számos magyarázat került megfogalmazásra ezzel kapcsolatban. És kiderült, hogy a az anyagokat egyszerűen más név alatt kerültek forgalomba, miközben ugyanazokra az anyagokról volt szó, amelyeket előzőleg esetlegesen veszélyesnek nyilvánítottak. Tehát ez a kalkulációs módszer a régi vegyipari, vegyi szabályozás és a mostani között azért nagyon más. És nekünk most az új szabályozás alapján kell döntenünk. Az ezer tonnás küszöböt túllépve egy éven belül 50 évre számolva, tehát hogyha túlépte ezt a volument, akkor ennek a megítélése más. Például, hogyha a regisztrációs határidőt megelőző három évben vizsgáljuk meg ezt a volument, vagy pedig a regisztrációt határidőt követően, és akkor ebből is adódnak ugye fluktuációk. Az iparral egyébként arra a következésre jutottunk, hogy a vegyipari termékek piaca nagyon dinamikus. És vannak olyan anyagok, amelyek csak nagyon rövid ideig, pár évig vannak a piacon, úgyhogy eltűnnek. Lehet, hogy ennek valamiféle piaci kereskedelmi megfontolása van, nem feltétlenül a Reacher áll összefüggésben. Aztán azért azt se felejtsük el, hogy az ipar is alternatívákkal helyettesítette az anyagokat, olyan is lehet, hogy az anyag nem volt annyira fo- fontos, eh, és ez is oka lehet annak, hogy kevesebb anyagról számolhatunk mi, mibe. Úgyhogy ezek valóban becslések, és majd később fogjuk meglátni, hogy eh, mik lesznek a következmények. Köszönjük szépen. Bárki más kére szót ezzel kapcsolatban még nem? Akkor folytatjuk következő kérdéssel. Ez a biodiverzitás, a biológiai sokféleséggel függ össze, ezt Bélier képviselő fogalmazta meg, Odessio asszony fogja megválaszolni a bizottságtól. Úr, úr, jól mondtam. A jogi részlegtől jövök az MV főigazgatóságtól. Nos, ami a biológiai sokféleséget illeti, az Európai Unióban nagyon ambiciós célkitűzések léteznek arra, hogy a biodiverzitás vesztességét, elvesztését továbbra ne engedjük és helyreállítsuk. Itt az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelvre utalnék, illetve hát a Natura 2000 által kijelölt védelm alatt álló területekre fogok koncentrálni. Ugye egy olyan stratégia létezik, amelyel a 2020-as célkidőzéseket szeretnénk elérni, és dacára annak, hogy van előrelépés a tekintetben, hogy a Natura 2000-es területeket kijelöljék, 26 ezer ilyen területet jelöltek ki, és az EU földrajzi területének 80%-át teszi ki. Ez vizekre és szárazföldre is értendő, de leginkább a tengeri területekre. Úgyhogy a bizottság a tagállamokkal nagyon szorosan együttműködik, és jogi lépéseket tesz, amennyiben a vonatkozó irányelvek betartására nem kerül sor. A területeknek a helyreállítása egy fontos kérdés. Nyilván ahhoz, hogy ez megtörténjen, konzerváló intézkedésekre van szükség a tagállami szinten, hiszen megfelelő eszközök bizt tudatosításával és ezek birtokában lehet végrehajtani utána az irányelvekből szabályokat, előírásokat. A tapasztalatokat ki kellene cserélni, nagyon fontos lenne az együttműködés különböző szinteken, és egy stratégiai koordináció is fontos lenne az irányításban és a restaurációs, tehát a helyreállító intézkedések szintjén. Szükség van nyilván pénzügyi támogatásra is, pénzügyi eszközökre, beruházásokra, hogy a Natura 2000-es célkirűzések megvalósulhassanak. Ami a Natura 2000-es finanszírozását illeti, megjelent ezzel kapcsolatban egy tájékoztatás. Ebben majd becslések is olvashatók a Natura 2000-re vonatkozó pénzügyi igényeket illetően és nyilván eh, az eredmény előmozdításához is megismerünk és azonosíthat, azonosítani fogunk tudni területeket, főleg ha a költségvetésből már látjuk, hogy mennyi pénzt lehet erre szánni. A jelenlegi kontextusban ismerjük a gazdasági helyzetet, nyilván ez eh, óriási kihívást jelent, ezért aztán a bizottság eh, aláhúzza azt, hogy a hatékony hálózat működtetésből milyen előnyök vonhatók le, és tudjuk, hogy a következő programozási időszakra is szükség lesz hasonló volumenű pénzeszközökre. A Natura 2000 célkitűzések és területek fenntartásához. Ezek a területek meg kell, hogy feleljenek a hatos cikk nek, a, és gondolok itt az élőhelyvidelmi irányelvre. Vannak ágazatspecifikus iránymutatások, a különböző olyan területekre, amelyeknek van metszete a Natura 2000-es előírásokkal. Szélerőművekre gondolok itt és nyilván az akvakultúrák ügyét sem felejthetjük el. A megfelelő jogi eszközöket foganatosítani fogja a bizottság, amennyiben sérülnek a szerződésben foglaltak, illetve az irányelvben foglaltak. És hát sajnos ezek a ö, ö, szerződés szegési eljárások az irányelvel megsértésével kapcsolatos ügyek foglalkoztatnak bennünket a leginkább. Van-e kérdés esetleg? Nincs? Köszönöm szépen. Akkor folytassuk. A következő kérdés Chris Davis tette föl. Az élelvédelmi irányelv alkalmazásának az elmulasztása volt a téma. Köszönöm szépen. Itt is ugye arról van szó, hogy Bulgária megsértette az előírásokat, a szabályokat. Itt specifikus helyes ügyekről beszélhetünk, amikor egy-egy tagállamokat érint egy-egy ilyen szerződésszegés, ilyenkor kapcsolatba lépünk velünk, információt gyűjtünk be, és ezeket az információkat természetesen elemezzük. Van már a bolgárhatóságokkal régóta dialógus, és tulajdonképpen a, az élőhely védelmi irányelv értelmében védendő területeket kellett volna kijelölni az országnak. Azonban a bolgár kormány 2000 tíz. ben reagált a felszólításunkra, amelyben elmondta, hogy kijelöltek védendő területeket, 25-öt egészen pontosan, 40 ezer hektárt tesznek ki ezek a kijelölt területek. Ezek tulajdonképpen a Natura 2000-es hálózat eddigi területét bővítik. Tulajdonképpen 34%-át teszi ki a bolgár területnek ez a kijelölt terület. és ezen belül, az EU-n belül a második legnagyobb védett terület lesz még most is elemezzük a természetesen a technikai információkat, amelyeket a panasz megfogalmazója nyújtott be a bizottság felé, és a Kaliakra félszigeten igyekszünk előmozdítani azt, hogy az ornitológiai védelem valóban érvényesüljön az érintett területen. Köszönöm. Well, I was, I was talking to the commissioner at lunchtime and I már az ebédszünetben beszéltem a bizottság képviselőjével, és Szlovéniában úgy tudom, hogy 700, 37 a került kijelölésre. Úgyhogy örülök, hogy most itt azt halljuk, hogy ilyen jó irányba haladnak ezek az arányok. De a kérdés az, hogy most ez mennyiben számít, hogy mekkora területet jelölnek ki, mert a, egy kijelölésnek a feltételei nagyon sokszor, és az azzal kapcsolatos követelések, követelmények nem teljesülnek. Úgyhogy a kérdés az, hogy a bizottság most tényleg komolyan gondolja el, hogy egy kormány ellen fellép, nyilván nem könnyű a kormánynak sem, hiszen nagyon drága lenne most itt helyreállítani a területeket, de elemezni fogják a helyzetet, és akkor majd meg lehet nézni, hogy mennyiben teljesülnek a 2010-es feltételeket. De a kérdés az, hogy a bizottság valóban fellépe, kemény lesz-e, indokolt véleményt fog-e megfogalmazni, amivel felszólítja a, a bolgár hatóságokat, hogy lépjenek, és tegyenek eleget az előírásoknak. Köszönöm. Um, Köszönöm. Igen, igen, van vér a pucánkban, és fel fogunk lépni valóban az a helyzet, hogy a, a bíróság elé is vihetjük ezt a dolgot, amennyiben nem teljesülnek a feltételek. Nagyon sok az információ már, nem csak a panaszbenyújtától, hanem a bolgár kormánytól is kaptunk tájékoztatást, ezeket alaposan elemezzük, és ezzel talán a konfliktus feloldható. Azt kell mondanom, hogy nem próbáljuk elhúzni az ügyet. Nagyon fontos, hogy az irányelven foglaltakat betartsák, és így tegyen Bulgária is. Nyilván a tagállamoknak az egyenlő kezelése, tehát az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése is nagyon lényeges. Nem könnyű egy-egy ilyen eset, hiszen itt valóban a e, pénzügyi aspektus is latba esik. Bulgária nem az egyetlen problémás eset, hanem az a fontos, hogy e, másokra is odafigyeljünk. Nyilván Kaliakra fészigeti e, ügyre most nagy figyelem kerül. Elég sok időt rabolunk esetleg, de azért engedje meg, hogy még én is feltegyem a kérdést. Ha jól értem, a kijelölés és a Kaliakrai félszigetnek a ö, sérülése hát több mint három éve tart, úgyhogy nem tudom, hogy a bolgár hatóság hogy vélekedik erről, de mit kell akkor tenni? Megtudják, hogy valaki megszegi a szabályt, tehát ez egy Natura 2000-es hely lenne mondjuk az Egyesült Királyságban, és akár egy hétvége alatt felállítanék egy ilyen védett területet, írnék, valaki írna egy levelet, arra vonatkozóan így megsérülnek az előírások. Nem értem, hogy akkor itt mi tart három évig? Van-e valamiféle határidő, amit szab maguknak, hogy végre megoldásra jussanak? Mint ahogyan elmondtam, a célkitűzésünk az, hogy megoldjuk ezt a problémát, és biztosítsuk azt, hogy a, az előírásokat végrehajtsák. Bulgáriában is, ugyanúgy, mint ahogy Nagy-Britanniában vagy más területeken. Nyilván nem egyszerű ez, mert nagyon sok a védett terület, nagyon sok a gazdaság is, és nagyon alaposan fel kell mérni a, a helyzetet, hatásvizsgálatokra van szükség, nyilván a panasz benyújtójától is megjönnek az információk, ebben az esetben Bulgáriától, nagyon sok volt az eszmecsere már, nagyon sok közös értekezetet tartottunk. Az utolsó információs csomagot a bolgár kormánytól decemberben kaptuk meg. Úgyhogy dolgozunk rajta, dolgozunk az ügyön. Bulgáriában volt a legutolsó ilyen értekezlet, és áprilisban elmegyünk a helyszínre, hogy megnézzük, hogy mi történik. Nyilván az a helyzet, hogy minden egyes információt latba kell vetni, meg kell vizsgálni, és hogyha változik a helyzet, és úgy tűnik, hogy ez így van, akkor minden egyes részletet figyelembe kell venni. Tehát ez nem egy egyértelműen lineáris folyamat. Lesz egy olyan időpont, és volt olyan időpont, amikor sérült az előírás, és nyilván amikor van változás, akkor erre is oda kell figyelni. Tehát ez még egy folyó ügy. Hát van egy csomó ügyvéd, akik tulajdonképpen kalákában végzik a dolgukat, sikedi nélkül. Sikedi. Sikerdíjért dolgoznak, de hát hogyha megkapják, akkor tulajdonképpen ez ön sem járna rosszul, hogyha ezen osztoznak. Tehát akárhogy is nézzük, szerintem időre játszanak, mert nem történik semmi, pedig évek óta zajlik ez az ügy. Mondjon egy határidőt, maguknak is szabjanak egy határidőt, és akkor számoljanak be nekünk mondjuk három hónapon belül arról, hogy közben mi történt, legalábbis történt-e előrehaladás. Hajlandó lenne erre a bizottság, és késze arra, hogy mondjuk hat hónapon belül elmondja nekünk, hogy megoldotta az ügy, avagy bekövetkezett a következő jogi lépés, és megszületett az indoklással ellátott figyelmeztetés. Igen, egy alap, egy nagyon fontos átfogó információs csomaggal vissza tudok jönni hat hónap múlva, de nem tudom ebben a pillanatban meg ígérni az, hogy a következő jogi lépést addigra foganatosítottuk el, mert ahogyan elmondtam, ez egy nagyon komplex ügy, nagyon sok mindent figyelembe kell venni, mielőtt végleges elemzést és véleményt tudunk adni. Úgyhogy lehet, hogy meg tudjuk oldani annélkül is, hogy bíróság elé vigyük az ügyet. Jó, akkor elnök úr, azt szeretném kérni, hogy térjen vissza hozzánk a bizottság. értem én, hogy nagyon bonyolult ez, a, ez az ügy, és hát meg is értem a helyzetüket, sőt a bolgár kormány helyzetét is megértem, de ha megnézzük, hogy a Natura 2000-es védett területeknek a helyzetét, hát persze, hogy akkor lesznek bonyodalmak, de megvannak a jogszabályok, le kell őket feketet, fektetni, azokat pedig be kell tartani. Azt gondolom, hogy jó, hogy a bizottság is megígérte azt, hogy hat hónap múlva visszatér hozzánk, és elmondja, hogy mi a helyzet, akkor fogjuk ezt az ügyet nyomon követni. Szatu Haszi tette fel a következő kérdést a veszélyes hulladéklerakókkal kapcsolatban. Thank you. Um, well, um... Köszönöm. Az első kérdés az egy indokolt véleménnyel kapcsolatos. Itt eljutottunk az indokolt vélemény stádiumig Spanyolországgal szemben. Tavaly márciusban a Huelva térségben, ahol is a Fertibéria vállalat évente 2,5 millió tonna foszforos hulladékot enged apartmenti mocsarakba. És úgy találtuk, hogy egy sor fontos irányelvet megszektek, például a hulladék, az ipari hulladék tárolásáról szóló irányelvet, valamint az IPCC irányelvet is megszekték, amely engedélyezési visszásságokkal kapcsolatban történt meg, valamint a veszélyes hulladék lerakókra vonatkozó irányelvet is e, megsértették, a Fertibériának ugyanis, a Fertibéria ugyanis nem felelt meg minden e, feltételnek, és nem biztosította a megfelelő e, környezetvédelmi szintet, tehát indokolt vélemény született, intézkedéseket követelünk, alternatívák kidolgozása, pilotprojektek, regenerációs projektek és a helyzet felszámolásának menetrendje. Ezt kérjük Spanyolországtól. Egy sor pozitív lépés történt, talán a legfontosabb az, hogy spanyol bírósági végzés megtiltotta tavaly év végén a további szennyezést, ami pedig a környezetvédelmi és egészségügyi kockázat mértékét illeti. Spanyolország elvégezte a vizsgálatokat a foszforos gipszhulladék vonatkozásában, és nem tekinthető veszélyes hulladéknak, hulladéknak ez a foszforos gipszhulladék a jelenlegi szabályok alapján. A víz azonban, amelybe beleengedték a foszforos gipszhulladékot, később tisztításra szorul majd miután eltávolítják belőle a hulladékot, és ezt követően remélhetőleg a megfelelő szintre csökken majd a szennyezettsége, a radiológiai veszély rendkívül csekély, a, az anyag kémiai eh, elemzése a harmadik eh, progress reportban lesz majd részletezve. Három-négy havonta kell Spanyolországnak jelentést letennie, februárban kaptuk az utolsó jelentést. Spanyolország eh, az IPPC eh, engedélyek eh, eljárását is módosítja, hulladéklerakás, talajvíz, környezetvédelmi kérdésekben, és a foszforos gipsz hulladék eltávolításának módszereit is tanulmányozzák, új lerakó helyekre fogják ezt majd tenni. Új lerakó hely fog épülni. Ha 2,5 milliárd euróba kerülne egy teljesen új veszélyes hulladék lerakóhely létrehozása, éppen ezért helyi restauráció mellett döntöttek. Az in situ restauráció és a 2015-ig történő bezárása a veszélyes hulladék lerakóhelynek megoldaná a problémát. Az összes érdekeltel együttműködik a spanyol kormány annak érdekében, hogy elfogadható megoldást találjanak, és az Európai Parlament tényfeltáró bizottságának ajánlásait is e, figyelembe vegyék. Spanyolország, e, mint mondtam, rendszeresen jelent a fejleményekről 2015 végéig. A bizottság e, aláhúzza azt is, hogy a petíciós bizottság tavaly októberben egy hasonló témában begyújtott panaszt lezárt. Van-e follow-up kérdés? Nincs. Akkor megyünk tovább a következő kérdés. Szatuhászi következő kérdése környezetvédelmi ellenőrzések Európában. Köszönöm. a bizottság elismeri a környezetvédelmi ellenőrzések fontosságát. Ez egy elengedhetetlen eszköz a környezetvédelmi szabályok betartatására. Vannak különbözőségek a tagállamokban végrehajtott környezetvédelmi ellenőrzések között, és ezért EU szinten további eh, intézkedésekre van szükség. Ugyanakkor érdemes hangsúlyozni, hogy a jelenlegi jogi keret már sokkal jobb, mint néhány éve volt. Jelenleg egy 2001-es ajánlat, ajánlás határozza meg a minimális ellenőrzési szabályokat, valamint ágazati rendelkezésekben is megfogalmaztunk további szabályokat. Ezek fontos jogszabályi tételek. a konkrét kockázatokhoz és tevékenységekhez kell igazítani az ellenőrzéseket. Konkrét, kötelező ellenőrzési előírásokon gondolkozunk, és ezek már egyes irányelvekben meg is jelentek, például a Carbon Capture és Storage irányelvben, illetve a laboratóriumi állatok védelméről szóló irányelvben, valamint az ipari kibocsátásokról szóló irányelvben is vannak már ilyen specifikus szabályok. Emellett fontos és szükséges a nemzeti ellenőrök és a bizottság együttműködése, valamint az egyes tagállami hatóságok közti együttműködés javítása, koordinálása, szinergiák megtalálása. Ezért is néhány évvel ezelőtt az Európai Unió egy hálózatot hozott létre, konkrét lépéseket tettünk. Az EU szinten találkoznak ezek a felügyeletek, közös szemináriumokat rendezünk, például novemberben is, amelynek témája az ellenőrzések hatékonyságának növelése volt, és mindez előkészíti a megelőzésre, az ipari szennyezés megelőzésre koncentráló jövőbe tervezett intézkedéseket. Ez a közösségi kezdeményezések fontos részét képezi. Mindennek ellenére a létező hatályos szektoriális ágazati szabályok, illetve a tagállami ellenőrzések összehangolásának hiánya miatt jelentősen eltérnek az ellenőrzések tagállamról, az egyes tagállamok között az elmúlt években problémákat és komoly hiányosságokat azonosítottunk egyes tagállamokban, e, tényleges e, szabálybetartatási problémákat, e, ellenőrzési hiányosságokat, szankcióbeli hiányosságokat és büntetőeljárásbeli hiányosságokat. Ez nem megengedhető. Nem sikerül elérni azokat a társadalmi előnyöket és gazdasági előnyöket, például a széndiokszid kibocsátás vonatkozásában, tisztességes verseny vonatkozásában, hogyha ezeket a szabályokat nem tarthatjuk be egyformán egész Európában. A jogi keret jelenleg is téma a bizottságon belül, mert megkívánjuk erősíteni az ellenőrzési rendszert. Számos politikai opció lehetséges, az EU megközelítés megerősítése, eh, ajánlások megfogalmazása, minimális kritériumok megfogalmazása, eh, horizontális eh, irányelvek kialakítása, konkrét kötelező ellenőrzési standardok elő, előírása, e, úgynevezett guidance instrumentumok e, létrehozása, valamint ezen opciók e, valamilyen kombinációja. Ágazati szempontból a VE irányelv szintén átdolgozásra eh, kerül, amelynek eh, folyamán megfontoljuk eh, komolyabb ellenőrzések előírását. A... Szeretnénk, hogyha jobban megvalósulna, végrehajtanák az akit. És ez jelenleg is a bizottság napirendjén van, év végéig egy új jogi eszköz születik, amelyben olyan ajánlás is van, hogy eh, a bizottsági szinten, illetve tagállami szinten mit lehet tenni annak érdekében, hogy mindkét szinten a környezetvédelmi szabályokat jobban alkalmazzák. Van-e follow-up kérdés, Krisz? Ez nem is annyira follow-up kérdés lesz. Nagyon értékes megállapításokat tartalmazott a kérdés is. Azt remélném, hogy itt most megfelelő és hely, komoly válaszokat kapunk. A bizottság képviselője említette az ajánlásokat a minimális környezetvédelmi ellenőrzésekhez. Nos, hogyha 1999-ben vagy 2000-ben ide került elénk, ezek, ide kerültek az ajánlások, és mi ö, szavaztunk, a bizottság vissza kellene, hogy térjen ehhez az ügyhöz, mert valóban és őszintén szükségünk van minimális környezetvédelmi ellenőrzésekre. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak. Még van néhány kérdés, de miután a képviselők nincsenek itt, akik ezeket benyújtották, ezeket most nem tesszük fel, és tovább megyünk. Következő napi rendi pont elhasználódott járművek. Chris eh, Davis eh, témája ez, de először megadnám a szót a bizottság képviselőjének, bogus úrnak. Janka Leszkó kollégámtól vettem át eh, tulajdonképpen ezt a feladatot, mert a Környezetvédelmi Főigazgatóságon ő foglalkozik ezzel a kérdéssel. Csak ma nem tudott eljönni. Azzal kezdeném, hogy üdvözöljük azt, hogy a parlament támogatja azt, eh, hogy az elhasználódott járművek irányelvet eh, végrehajtsuk. Itt a jogi szempontokat, a nemzeti gyakorlatot, illetve a e, jövőben is sikeres megközelítésre vonatkozó ajánlásokat e, e, tartalmazza az irányelv, amely néhány éve már sikeresen működik, és alkalmazásának az eredményeképp szépen csökkent a gépkocsi roncsok száma, növekedett az régi eh, életciklusok végét elérő autók újrahasznosítási eh, aránya. És fontos ez is, hogy javult az ökodizájn, az autók ökodizájnja, és így eh, jobban reciklálhatók. Mindazonáltal, ahogyan a parlament által készítetett tanulmány is erre rávilágított, még van néhány probléma az irányelv végrehajtásával. Beszéltünk ezekről a problémákról már tavaly ebben a szakbizottságban is, amikor egy szóbeli kérdést nyújtott be Chris Davis úr. A végrehajtással kapcsolatos problémákkal folyamatosan foglalkoznunk kell, hogy biztosítni tudjuk azt, hogy az irányelv maradéktalanul megvalósul, hiszen a helyzet jelenleg nem teljes mértékben kielégítő. A fő kérdés, amelyre az Európai Parlament és a Bizottság is rávilágítottak, az az, hogy ellentmondás van a között, hogy mennyi az elhasználódott jármű a tagállamokban, a tanúsítványok alapján, amelyet a nemzeti hatóságok adnak ki, nem lehet egyetemű képet kialakítani. Elég sok elhasználódott járművet nem jelentenek be. Nem lehet tudni, hogy ezek hol vannak. A probléma részben összekapcsolódik kapcsolódik ahhoz is, hogy a tagállamokban a regisztrációs eljárás hiányosak, és sokszor használt autóként az EU-n kívülre viszik az ilyen elhasználódott járműveket. Tavaly, amikor itt ugyanerről beszéltünk a szakbizottságban, hangot adtunk annak a reményünknek, hogy a 2008-as statisztikai adatok, amelyeket júniusban nyújtanak be a tagállamok, majd azt fogják mutatni, hogy javult a tagállamok teljesítménye. Még nem fejeztük be az adatok elemzését, az új tagállamok által benyújtott adatok elemzését, de sajnos már az előzetes elemzés, amit eddig végeztünk, arra utal, hogy túl lassan javulnak a dolgok. Még mindig vannak olyan elhasználódott járművek, amelyeknek a hollétéről nem lehet semmit tudni, amelyeket nem hasznosítanak újra, és amelyeket valószínűleg illegálisan visznek ki más országokba. Több lépést tettünk, hogy megfelelő módon tudjuk kezelni ezt a problémát. Először is a bizottság felülvizsgálta a e, tagállami jogszabályokat, több jogsértési eljárást is indított e, több tagállam ellen, e, amiért nem megfelelően ültették át ezt az irányelvet. Néhány eset még nem zárult le, és a fő kérdés ezekben az esetekben az, hogy az autók törzskönyvezéséről, illetve a forgalomba való kivonásra vonatkozó rendelkezéseket jól ültötték -e át a tagállamok. Amikor rosszul ültetik át ezeket a rendelkezéseket, akkor kétoldalú kapcsolatot veszünk fel az érintett tagállammal, és a bizottság kezdeményezéseket tesz. Ez több esetben sikeres volt, például az Egyesült Királyságban az autók törzskönyvezésének az eljárását megváltoztatták, hogy az EU irányelvel meg legyen az összhang, a megfelelés. Tavaly kötelezettséget vállaltunk arra, hogy javítjuk az elhasználódott járművekre vonatkozó statisztikai adatok minőségét. A közös beszámolásra vonatkozó iránymutatásokat adtunk ki áprilisban. Ezen iránymutatások megkövetelik a tagállamoktól, hogy jelentsék a nemzeti piacokon lévő gépjárművek számát, azt, hogy hány autó van, rendelkezik forgalmi engedéllyel, hány autót, elhasználódott autót recikláltak az engedélye rendelkező helyeken, telepeken hogyha megbízható adataink lesznek a nyilvántartás bevett autókról, amelyek azután eltűnnek, és amelyek nem kerülnek a recikláló telepre, akkor már többet fogunk tudni. A beszámolási módszertanul is javítani kell, hogy ezek a jelentések jobban tükrözzék azt, hogy a valóságban mi is történik az autókkal. Ahogyan mondtam, az egyik legnagyobb probléma az, hogy kiviszik az EU-ból ezeket illegálisan, ezeket az elhasználódott járműveket. Ilyen szállítmányokat megpróbálunk a nemzetközi felügyeleti szervekkel megtalálni, és nyomukra akarunk bukkanni. Sokszor harmadik ma használt autóként adják el ezeket az autókat, és az van felvettünk erre vonatkozó rendelkezést is, hogy hogy kellene ezzel ellen fellépni. A tagállamokban szigorúban kell ellenőrizni a hulladék szállítmányokra vonatkozó a szállítmányokat. Nem zárjuk ki annak a lehetőséget sem, hogy az ellasszázott jármű irányelvet felül fogjuk vizsgálni majd valamikor, de a jelen pillanatban az a prioritásunk, hogy a jelenlegi irányelvet alkalmazzák korrektebbül a tagállamok. Az EU szinten sajnos csak korlátozott lehetőségünk van arra, hogy ellenőrizzük, hogy hogyan ültetik át a tagállamok az irányelveket. Ezért eh, az is egy alternatív eh, lehetőség, hogy egy eh, ügynökséget fogunk létrehozni, amelynek a feladat az lesz, hogy ellenőrzi a hulladék irányelv megvalósítását. Végezetül elnök úr, alapvető fontosságú, hogy az irányelvet maradéktalanul teljesítsék a tagállamok, üzdvözöljük azt, hogy a parlament támogatja ezeket az erőfeszítéseinket, és ennek az irányelvnek és több más hulladék jogszabálynak a korrekt megvalósítása fontos prioritás a tagállamoknak. Köszönöm, Chris Davis. Köszönöm, elnök úr. Kicsit történeti háttér. Ez volt az első irányelv, amivel én is foglalkoztam. Karl-Heinz Florenz volt még a rapportőr, azt hiszem 98-ban, és 2000-ben volt a szavazás. Ez egy nagyon jó jogszabály elvileg, ez az irányelv. Ez egy olyan jogszabály, amely 14 millió évenként 14 millió az életciklusának a végére ért autó problémáját kezeli Ezeket normál esetben reciklálni kell, elősegítette az ökodizájn fejlődését az irányelv, és miután ez egy európai irányelv, a gyártók ugye nem mondhatták azt, hogy akkor majd más országba átvisszük a termelő kapacitásunkat, hisz, és ezzel automatikusan felelősséget generáltunk a gyártók körében. De azt hiszem, hogy az aggályok teljesen indokolatlanak voltak, tehát a gyártóknak semmilyen nagy problémát nem okozott ez az irányelv. De ahogyan a bizottság képviselője elmondta, azért nem teljesen kielégítő a helyzet. És a parlament Policy Departmentje készített egy elemzést. Nagyon örülök, hogy a bizottság is tanulmányozta ezt. Az egyik probléma egészen egyszerűen az, hogy több millió autó eltűnik, eh, nem tudjuk hova, külföldre de többségében, de nem tudjuk pontosan, évente több millió autó egyszerűen eltűnik, eh, nem követi azt az utat, amit eh, követni kellene. Lehet, hogy exportálják ezeket, de nagyon sok autó, ezek közül már öreg roncs, tehát ezeket eh, már roncselepe, roncselepe lenne a helyük, és eh, nem szabadna, hogy futkorásszanak valahol a világban. Nos, ami a többi kérdést illeti, a bizottság eh, is említette, hogy több tagállam egyszerűen rosszul üntette át az irányelvet. És különböző eltérő módon ültették át az irányelvet Hálás vagyok azért is, hogy a bizottság végül is az Egyesült Királyságnál is elért valamit, itt egy joghézakba kapaszkodott az én hazám, ami nonsens volt, ahogy az én hazában átültették az irányelvet, nos évente több millió autó, mint a hátsó kertbe lett volna, legalábbis a statisztikák szerint. Mindegy, most ezt a joghézakot megszüntettük. Tehát mik a problémák? Először is rossz átültetés, másodszorban az adatokat nyilvánvalóan eltérő módon kezelik, tehát nem összehasonlíthatók a statisztikai adatok. Harmadsorban, és itt van az illegális autószállítmányok kérdése. A legfontosabb követelmény az irányelvben nem csak a reciklálás, hanem eh, az, hogy a szennyező fizet elvet kell itt is érvényesíteni, nem lehet eh, egyszerűen a roncs autókat, a hulladékot eh, valahogy csak elhelyezni. Tök tagállamban nem nincsenek tisztában azzal, hogy egyáltalán mi a helyzet, és azt sem tudom, hogy egyetlen képesek lennénk arra, hogy felülvizsgáljuk, vagy ellenőrizzük a reciklálást, és azt, hogy elérik-e a tagállamok ezt az újrahasznosítási célkitűzéseket. Lehet, hogyha lennének adatok, akkor többet tudnánk, de hát annyi autó hiányzik, annyi autóról nincs adat, hogy igazából nincs is értelme itt a statisztikai adatokra bármit alapozni. A bizottság nem beszélt egy kérdésről az adóról, és nem tudom, hogy készült-e valamilyen ajánlás az iránymutatásokban erről. Úgy tudom, hogy néhány országban já, gépjármű adót addig kell fizetni, amíg nem igazolta valaki, hogy kiadták a roncsautó reciklálásáról az igazolást. Nem tudom, hogy az iránymutatásokban eh, erről mondanak-e valamit. Általánosságban persze én üdvözlöm, hogy elkészültek ezek az iránymutatások. Eh, konferenciákon is eh, bátorítjuk a tagállamokat ennek az alkalmazására, de mondjuk jó lenne, ha azt mondanák, hogy a parlament továbbra is figyeljen erre oda, jó, mi is ezt meg fogjuk tenni. Tíz éves ez az irányel, biztos, hogy vannak hiányosságok. Jobb lenne elkerülni, hogy, kell, hogy át kelljen dolgozni, mert egy ilyen jogszabály átdolgozás mindig évekbe telik, de el tudja ön mondani, hogy mi mit tegyünk, hogyan tudnánk tovább is nyomást gyakorolni a bizottságra. Jó lehet, hogy ez most nem jó helyre címzem, hogy most tulajdonképpen azt arra kérem, hogy lőjön a saját lábába vagy mágia maga előtt a fát, de hát ön mondja nekünk, ugye mi szeretnénk továbbra is megfelelő nyomást gyakorolni a bizottságra, hogy javuljon ez a jogszabály. Ön mit mond, hogyan tudjuk a legjobban ezt a nyomást fenntartani? Köszönöm szépen, gyors leszek, köszönöm a tanulmányt. Sok hulladékkal kapcsolatos jogszabály esetében az EU-ban, az EU e jogszabály esetében, azt hiszem, nyugodtan azt mondhatjuk, hogy az elhasználódott jármű irányelv talán az egyik legjobban átültetett és megvalósított irányelv. Vannak problémák persze, illegális harmadik országokba történő elszállítás ezeknek a roncsoknak. Nem tudott minden problémát megoldani az irányelv, de szeretném azt is elmondani, hogy itt nehéz fém alkalmazásról gyakorlatilag már nem is beszélhetünk ennek az irányelvnek köszönhetően, csak ott, ahol nincs más alternatíva, például az akkumulátorok jó, itt át lehetne állni az aranyra, az ólom helyett, de hát azért ez költségkérdés. Hogyha nehéz fémekről beszélünk, most már az autóipar helyett más ágazatokban van csak meg ez a probléma. Tehát ez ezt a törvényt ne bontsuk fel, ne dolgozzuk át, csak a meg azért, mert az a végrehajtása van néhány probléma. Ha úgy teszik, fel a kérdést, hogy erre szükség van-e, hát én úgy gondolom, hogy nem, legalábbis egyelőre így gondolom. Ez a tanulmány, amit olvastam, és arra utal, hogy vannak sokkal nagyobb környezetvédelmi problémát okozó hulladék problémák, elektronikus hulladék, ezt ugye most próbáljuk megoldani. Tehát köszönöm a tanulmányt, ez egy nagyon sikeres jogszabály lett, vannak aprócska problémák a végrehajtásával, a megvalósításával, de nem igazán nagy, nagyok ezek a problémák. Most visszatom arra, amit Chris Davis mondott. Néhány tagállamban a, tényleg jól működik az irányelv, más tagállamokban nem működik jól ezért kellene most felhívást intézni, esetleg egy roncsadó bevezetésére, hát ezzel tulajdonképpen azokat büntetnénk meg egy ilyen adóval, akik eh, jól eh, hajtják végre az irányelvet. Bizottság. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hogyan segíthet nekünk az Európai Parlament? End of life vehicles that uh, you... A tanulmány, amit önök az elhasználódott járművekről készítettek, a bizottság számára is egy hasznos anyag volt. A jelentés és a tanulmány végkicsengése ugyan nem volt meglepő, de mégis hasznos volt abban a tekintetben, hogy milyen végrehajtási intézkedésekre van szükség, és felhívta a figyelmet egy joghézagra egy olyan irányelvben, amely az egyik legfontosabb hulladék eh, képződési csatornával foglalkozik. A, ez a hulladékkezelési téma nem csak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem azért is, mert eh, így hozzájárulhatunk a, az erőforrás hatékonyság eh, témájában hozott vállalásaink teljesüléséhez. A parlament akkor jár el leghelyesebben, hogyha intézményes jogköreivel él. Még ebben az évben benyújtunk egy javaslatot, amely az ellenőrzés megerősítését kívánja majd elérni a hulladékszállítási irányelv teljesülésének témájában, illetve ez vonatkozik majd, illetve a használt autókra vonatkozó eh, szabályok eh, betartása is pozitív hatással lehet az elhasználódott járművek irányelv teljesülése szempontjából. Ami az elhasználódott járművek irányelv végrehajtását illeti, a mi prioritásunk az, hogy javítsuk a végrehajtás minőségét, ugyanis a teljesítés minőségében vannak különbségek az egyes tagállamok között. Nekünk arra kell ösztönöznünk kell, arra kell ösztönözni a rosszul teljesítő tagállamokat, hogy a jövőben jobban teljesítsenek. Ez számunkra egy fontos tennivaló, és már tettünk is lépéseket annak érdekében, hogy tisztában lássuk, hogy mik a folyamatok az egyes tagállamokban, de azért még vannak információs hiányosságok is. A kép mégis tisztább, mint akár csak a közelmúltban volt. Köszönöm. Van-e még valami hozzáfűzni való, Krisz? Kramer úr megjegyzéseire is reagálva, azt gondolom, hogy ebben igaza van. Ami a hulladék irányelveket illeti, a hulladék kezelési irányelveket illeti, ezek általában nem százszázalékos minőségű irányelvek, és ez még a jobbak közé tartozik. De az is igaz, hogy a tagállamok között is különbségek vannak. Vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon rosszul teljesítenek, és vannak olyanok, amelyek kivételesen jól teljesítenek. Az alapvető menedzsment filozófia ugye azt mondja, hogy mérni kell a teljesítést. A probléma pedig az, hogy azt sem tudjuk, hogy mit kell számolni. Nem tudjuk, hogy 50% a célkitűzés, vagy 100% a célkitűzés, de azt se tudjuk, hogy mi a teljes mennyiség, mert nem tudjuk, hogy az utolsó belföldi használó, hány használók, hány autótól szabadulnak meg egy-egy évben. Nem tudom, hogy a bizottság egyáltalán be tudja -e szerezni ezeket az adatokat. Megkülönböztetni azokat az autókat, amelyeket bezúznak, azoktól, amelyeket exportálnak. Nyilván a tagállamoknak tudatosítani, tagállamok felé üzenetként tudatosítani kell mindazokat a lépéseket, amelyeket meg kell tenni, illetve az hiányosságokra is felhívni a figyelmet. A bizottságnak erre van valami meglátása? simply uh, uh, to say that uh, this... Hát csak annyit mondanék, hogy ez a cél, célunk. Minél tisztábban szeretnénk látni azzal kapcsolatban, hogy mi történik az egyes tagállamokban. Nem vagyunk jelen, nem tartunk még itt, de ebbe az irányba mozdultunk el. Köszönöm, és akkor ezt a napi rendi pontot is lezárhatjuk. A következő a higanyra vonatkozó közösségi stratégia felülvizsgálata. Bizottság részéről megadom a szót a bizottság képviselőjének. Yes, good afternoon, uh, Mr. Chairman. Köszönöm. Christopher Allen vagyok, az Európai Bizottság képviseletében 2010. decemberében fogadtunk el egy közleményt, a 723-as per 2010-est a higanyra vonatkozó stratégiáról. E, a stratégia eredetileg 2005-ig nyúlik vissza, és a parlament ezt követően egy állásfoglalást hozott. Egyrészt van egy globális vetülete, másrészt pedig egy EU-n belüli vetülete ennek a kérdésnek. A nemzetközi figyelem akkoriban még nem volt olyan határozott, mint jelenleg. Most, amikor felülvizsgáljuk ezt a stratégiát, látjuk, hogy komoly lépések történtek. 20 intézkedést fogalmaztunk meg a stratégiában, ezek vagy megvalósultak, vagy megvalósuló félben vannak. Hadd mutassak rá, hogy három konkrét jogszabály is megszületett 2005 óta, és ez is az eredmények részét képezi. 2007-ben irányelvet fogadtunk el bizonyos mérőeszközök, mert ólom higanytartalmú mérőeszközök forgalmazásáról, ezzel kivontunk a piacról olyan eszközöket például, mint a háztartási higanytartalmú lázmérő. 2008-ban a higany export exportot és export megtiltásáról, illetve a higany biztonságos tárolásáról szóló irányelvet is elfogadtuk. Az export tilalom néhány nappal ezelőtt lépett életbe. Végezetül 2010-ben az új ipari kibocsátási emissziós irányelvet is elfogadtuk, amelynek értelmében a legjobb létező gyakorlat lesz az emissziós korlátok megszabásának referenciaértéke. A, az irányelv kitér egy sor kulcsfontosságú iparágra, a klóralkáli iparágakra és egyéb nagyüzemekre. a tagállamoknak négy év áll rendelkezésükre, hogy ezeknek az üzemeknek az engedélyezését felülvizsgálják. Nyilvánvalóan az EU jogszabály szöveg és a maga a jogszabály komoly lépés a higany felhasználás csökkentése irányában. Mint mondtam, 20 intézkedés tartalmaz a stratégia, a többi intézkedésről részletesen nem akarok beszélni, de egy nagyon fontos dologra kitérnék, mégpedig arra, hogy az EU lépései hozzájárultak ahhoz, hogy az UNEP kormányzó tanácsa egy elkezdje egy nemzetközi kötelező jogszabály kidolgozását. És így elindultunk az úton a higany felhasználásának csökkentése, betiltása irányába. Ez a mi higany stratégiánknak is az egyik fő eleme. Már az öröm, hogy az ensz belül megkezdődött ez a tárgyalás. Az EU-nak ezekre a tárgyalásokra kell összpontosítania. 2013 elejére ennek a tárgyalási folyamatnak szándékaink szerint le kellene zárulnia. Felhívom a figyelmet arra is, hogy a bizottság hamarosan egy levélben számol be az önök bizottságához címzett levélben arról, hogy az évelején megrendezett tárgyalási fordulón milyen eredményeket értünk el az ensz belül. Ezek ígéretes jelek, de nem szabad, hogy elbizakodottá tegyenek bennünket. Három még folyamatban lévő tevékenységre térnék ki a stratégia megvalósítása érdekében. A vegyi ügynökség vezetése alatt éppen most vizsgáljuk meg, hogy a higanytartalmú mérőeszközök betiltásának következő lépését megtehetjük-e, illetve milyen feltételekkel. Itt a vérnyomásmérő készülékekre gondolok elsősorban. Ez kiegészíteni a korábbi rendeletet, amelyet már említettem, és amely betiltotta más eszközök használatát, eh, például a házi felhasználású hőmérőkét, higanytartalmú hőmérőkét. A következő végrehajtási lépés az eh, arra vonatkozik, hogy a higany biztonságos tárolásának kritériumait elfogadjuk. Még nyár előtt szeretnénk ezt megtenni. Ez eh, egy eh, végrehajtási aktus, a, amely kapcsolódik a 2005-ös higany rendelethez. Ezek a kritériumok az ideiglenes higanytárolásra is vonatkozni fognak. A tartós tárolásra vonatkozó szabályokat még a jövőben ki kell dolgozni. Ezen túlmenően az amalgámnak, a fogászati aga amalgámnak a felhasználását is vizsgáljuk, ez is tartalmaz higanyt, és vizsgáljuk az alternatívák lehetőségét, valamint eh, vannak bizonyos eh, elemek és akkumulátorok, amelyek szintén tartalmaznak higanyt, ezek kiváltásának lehetőségeit is vizsgáljuk. Ezek a higany jelenlegi felhasználásának legfontosabb eh, területei. Végezetül hadd mondjam el, hogy itt egy nagyon komoly veszélyes szennyező anyagról van szó, amely nagy területeket képes szennyezni. Ezért is fontos, hogy miközben az EU-n belül további eredményeket akarunk elérni, nemzetközi szerződés érdekében is meg kell tennünk a szükséges lépéseket. Köszönöm. Ja, danke, das ist nur eine ganz kurze Rückfrage. Dank für die... Egy nagyon rövid kérdésem lenne, kiegészítő kérdésem. Tudjuk, hogy mérgező, erősen he, szennyező a higany, és hát a bizottság is nagyon átfogóan bemutatta, hogy mely termékekben fordul elő a higany, és milyen szinteken foglalkozunk azzal, hogy a háztartási mér, készülékekben és a mérőintézek eszközökben visszaszorítsuk a higany használatát. Számos irányelv és jogi aktus foglalkozik ezzel, említette az amalgámat, említette az akkumulátorokat többek között, ahol előfordul. De én javasolnám, hogy tiltsuk meg a világító eszközökben, az izzókban is a higany használatát, mert a privát háztartásokban itt a legelterjedtebb. A régi izzók, ra vannak adatok, de a kérdés az az, hogy ha például eltűnik egy ilyen izzó otthon, akkor ez mennyire veszélyes? Mikor fog a bizottság előállni arra vonatkozóan, hogy, hogy az izzókban megtalálható higany veszélyességével foglalkozzon? Yes, thank you. Um, the content of hazard... Köszönöm. A veszélyes anyagok összetétele egy másik irányelv alá tartozik, amely az elektromos és elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagokról szól. Ezt az irányelvet is felmerült, hogy átdolgozzuk. A jelenleg hatályos változat értelmében ezekben a lámpákban nagyon kevés higany lehet. 5 mg, és az az alapelve ennek az irányelvnek, hogy ahol léteznek alternatívák, ott a derogációkat vagy kiküszöböljük, vagy pedig csökkentjük az elektronikus eszközök vonatkozásában. Tehát felülvizsgáljuk a lámpában található higany problémáját, és decemberben 3,5 idén decemberben 3,5 mg-ra, jövő decemberre pedig 2,5 mg-ra fogjuk csökkenteni az engedélyezett higany mennyiséget. Ami az egészségre gyakorolt hatást illeti, a Tudományos Bizottság miután áttekintette a tudományos irodalmat, nem tudott beszámolni arról, hogy konkrétan milyen veszélyei vannak a gyerekekre nézve mondjuk egy ilyen lámpa eltörésének, mert ilyen adatok hiányoznak, nincsenek rendelkezésre álló orv, adatok. Nyilván a háztartások felé meg lehet fogalmazni azt a figyelmeztetést, hogy a villanykörték és izzók, lámpák eltörése esetén tegyenek bizonyos óvintézkedéseket a gyermekes családok. A tagállamok és az Európai Bizottság is továbbiakban is foglalkozzon azzal, hogy megpróbálja tudatosítani ezt a kérdést, felhívni a higany okozta veszélyre a lakosság figyelmét. Köszönöm akkor a bizottságnak, megyünk tovább a következő napi rendi pontra. Ez egy szóbeli kérdés, ezt Poc úr nyújtotta be, és mások. A téma pedig a vastagbél rákra vonatkozó jelenlegi uniós politika hiányosságaira vonatkozó szóbeli kérdés. A bizottság is majd megkapja a szót. Először meg is adom a szót a bizottságnak. My name is Stefan Schreck. I represent... Stefan Schrecknek hívnak, és a DJ Sankó képviselője vagyok. Az egyik kérdés a kutatással kapcsolatos, Maria Videl eh, fogja megkapni ezt a másik eh, kérdést. Én az egyes és a hármas kérdésre válaszolok, és a hármassal kezdem, amely úgy hangzott, hogy eh, mikor szándékozik a bizottság a bérák szűrések témájában iránymutatásokat hozni, és mik voltak a késedelem okai. Nos, mint ahogy önök is tudják, a guideline-ok első változatát eh, februárban létrehoztuk, illetve kiadtuk, tehát ezek az útmutatások most már rendelkezésre állnak, lehet, hogy kicsit eh, elkéstünk. Az útmutatások közös munkát takarnak, 32 ország 90 szakértőjének munkáját. Ez egy átfogó dokumentum, 10 fejezetből áll, 400 oldal és 250 ajánlást tartalmaz. 750 tudományos referencia van felsorolva a cikk végén, és csak a tudományos bizonyítékok felsorolása, amelyet nem is nyomtattunk ki, egy ezer oldalas dokumentum. Ez megint csak mutatja az európai hozzáadott értéket, mind a 27 tagállam összefog, és ilyen hatalmas munkát elvégez, nem az egyes tagállamoknak kell elvégezniük ezt a munkát. Végezetül hadd mondjam el azt is, hogy a nemzetközi rákutató intézettel együttműködésben hoztuk ezt létre, nem akartuk beavatkozni, nem akart a bizottság beavatkozni a kutatási munkákban, ezért is telt ennyi időbe összegyűjteni ezeket az adatokat. Most akkor visszatérek az első képésre, lépé, kérdésre, milyen lépéseket fog a bizottság tenni annak érdekében, hogy felgyorsítsa a népességen alapuló nemzeti szűrőprogramok megvalósítását az EU tagállamaiban. Az útmutatások legjobb gyakorlat benchmarkokat fogalmaznak meg, magas színvonalú szűrések gyakran korai diagnózishoz és így életek megmentéséhez vezetnek. A népességen alapuló nemzeti szűrőprogramok, amelyek eh, egy EU ajánláson alapulnak, és egy vértesztet eh, eh, foglalnak magukban, 15%-kal csökkentik az 50-74 éves korosztály halálozását. Ez pedig 35 millió embert jelent az Európai Unión belül ez a korosztály. Mint ahogy önök is a magyarázatban mondják, az első jelentés a végrehajtásról azt mutatja, hogy a vastagbél rákszűrést alkalmazzák legkevéssé a három ajánlott rákszűrésből az Európai Unió tagállamaiban, ugyanakkor folyamatos fejlődést látunk, különösen a közelmúltban. Az útmutatás előkészítő szakasza már is gyorsította a szűrőprogramokat egyes tagállamokban azt is meg kell értenünk, hogy ez nem egy könnyű folyamat. A nemzeti bevezetésen a népességen alapuló nemzeti szűrőprogramnak koordinált erőfeszítéseket igényel, amelyek tíz év alatt futnak ki, mert a tervezés, a megvalósíthatóság, a kísérleti projektek, illetve az egész területre a program elterjesztése ilyen hosszú időt vesz igénybe. Az EU mechanizmus alkalmazását javasoljuk a tagállamoknak, az útmutatást, illetve az új európai partnerség nyújtotta lehetőségeket is e, figyelmükbe ajánljuk. Ez volt az első és harmadik kérdés, a második kérdésre Maria fog válaszolni. Köszönöm, Maria Videa vagyok. Én e, osztályvezető vagyok e, a DG Research and Innovation-ön belül Kutatás és Innovációs Főigazgatóság. Keresem a papírokat. A kérdés az, hogy több figyelmet fog-e szentelni a bizottság a jövőbeni egészségügyi kutatási programokban a bélráknak, és amennyiben igen, mire fog összpontosítani, és hogyan tudják az aktuálisan érintett felek támogatni a tervezési és döntéshozatali folyamatot. Ami az erőfeszítéseinket illeti, a hetedik kutatási keretprogramban, és annak érdekében, hogy ezeknek a hatását javítsuk, olyan kérdésekre koncentráltunk, mint a korai felderítés, a patogenézés, a korai kezelés, illetve a kezelés. Ez a megközelítés 485 millió eurót tett lehetővé rákutatásra, illetve elérhetővé rákkutatásra. 80 projekt, 1500 laboratórium vesz részt ebben a munkában. A jelenlegi hetes keretprogramból 300 milliót szánunk a 2007-2010-es időszakra, illetve ezt már el is költöttük a projektekre. Ami a, rá, a vastagbélrákot illeti, 62 milliót szántunk eddig kutatásokra a különböző keretprogram, a 7-es keretprogramon belül, és 41 millió euró van betervezve a harmadik bocsánat, a hetedik keretprogram három éves periódusára. Ezen kutatások egy része közvetlenül megcélozza a vastagbélrákot, vizsgálják a őssejtek, a rákőssejtek szerepét a kezelésben, és egyéb stratégiákat, módszereket, melyek révén az egyéb terapeutikus módszereket, rádióterápiát, kemoterápiát, műtétet meg lehet vizsgálni. A kemoterápiának való ellenállást is vitatják, illetve a tumoros ér problémákat. a vastagbélrák eh, kutató konzorciumok dolgoznak eh, személyre szóló gyógyszerek eh, kialakításán, és megpróbálnak a valós orvosi szükségletekre reagálni. 2013-ban elnézést 2012-ben konkrét kiírást is tervezünk. Metaftázis, az oltás és az immunterápiás stratégiák témájában. Jelenlegi erőfeszítéseink keretében elmondhatom, hogy a bizottság egy globális erőfeszítésnek is része. Részt veszünk a nemzetközi génom konzorciumban, ez 2008-ban kezdődött, 21 millió eurós a globális költségvetése, és rák genomokat, rák genom térképet kívánunk létrehozni. Szeretnénk a kutatás fragmentációját is megszüntetni Európában, ezért egy kiválósági hálózatot szeretnénk létrehozni, amely a klinikai rák kezelésben résztvevő legkiválóbb központok munkáját hozná közös platformra. Ez 2011-ben kezdődött, illetve vannak olyan intézkedések, tervek, amelyek a nemzeti programok közti kommunikációt hivatottak előmozdítani, Például rákregiszter témában és legjobb gyakorlat kicserélése eh, témában a nemzeti rákkutatások összehasonlítása, összehangolása is elkezdődik 2011-ben. Stefan Streck is említette az Európai Partnerség a rák ellen intézkedést, kezdeményezést, amely a rákutatási koordinációs intézkedések egyik pillére négy közül 2013-ra az Európai Unión belüli rák kutatási kiadások harmadát szeretnénk koordináltan elkölteni, ez másfél milliárd euró. Minden érdekeltet meg próbálunk bevonni a tervezésbe. Most írtuk ki a program következő fázisának az anyagait, egy nyilvános konzultációt indítunk, amely május 20-áig, amelyre május 20-áig lehet észrevételeket küldeni. És itt várjuk azokat a javaslatokat, amelyek kutatás és innovációs szempontból ígéretesek. Thank you, Chair. And also thanks for, for... Köszönöm szépen. Azt gondolom, az iránymutatások mind válasz volt a legjobb válasz. Nyilván tudatában vagyok annak, hogy most jött el az idő, hogy lépjünk, specifikus eh, kérdésekről van szó, és a WHO alá tartozó eh, kutatási központoknál a társfinanszírozás lehetősége fölmerül. Március másodikára Dali biztos úr eh, azt mondta, hogy lesz egy rákutatási ügynökség, Úgyhogy azt kérdezném leginkább, hogy a bizottság hajlandóságot mutat-e, vagy talán támogatna egy ilyen kezdeményezést. Ez az első kérdésem. A második pedig a bizottság terveze a vég, a, a vastag végbál specifikumai miatt esetleg szűrő programokat, tematizáló iránymutatásokat. A tagállamokban is azt hiszem, hogy a fogékonyságot ezek iránt fel kellene hívni, hiszen óriási a szerepük a szülőprogramoknak a megelőzésben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor a bizottság kap szót a válaszra. Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is hagyd mondjam el, hogy értékeljük a politikai támogatást, hogyha kapjuk, megkapjuk ezt önöktől a munkánkhoz, hiszen ez a saját munkánkat is előmozdítja. Tudjuk, hogy nem minden tagállamnak van népesség alapú mege, rákmegelőzési szűrőprogramja, úgyhogy erre szükség lenne. Ami a kérdést illeti mármint azt a kérdés, hogy legyen egyfajta európai ügynökség, amely állandóan koordinálná a további munkát, a rákutatási munkát és az egészségügyi vonatkozású tevékenységet. Hát mindenki meg fogja érteni, hogy ha nem tudok most a bizottság részéről konkrét válaszsal előállni, Nyilván egy új ügynökség felállítása eh, politikai cél, amely nagyon ambíciózus, különös tekintettel a jelenlegi teljes vitára, és ha fogalmazhatok úgy, a trend inkább abba az irányba mutat, hogy költségvetési megszorítások eh, következnek, nem pedig, hogy újabb ügynökségeket állítsunk föl. Nyilván jó az az ötlet, és én is szimpatizálok vele, mert magam is kutató vagyok, tudós vagyok, és tudom azt, hogy egy EU ügynökségnek van hozzáadott értéke összehasonlításban azzal, hogy más ügynökségekre osztunk feladatokat. A stokholmi ECDC az egy jó példa erre. a járványtani ügynökség, amelynek Stockholmban van a székhelye. Úgyhogy a partnerek nyilván elmondhatják a saját véleményüket, de ha finoman fogalmazok, nem annyira pozitív a kontextus ehhez az ügynökséghez most. A másik kérdés, hogy a vastag bérrák szűrést hogy tudjuk gyorsítani, hatékonyabbá tenni. Hát legyünk óvatosak, ez az egyik dolog, mert egy-egy ilyen szülőprogramnak a megvalósítása akár tíz évbe is telhet, főleg olyan tagállamra gondolok, ahol még nincs ilyen. Az egyik kérdés a fordítás. Mondtam, hogy 400 oldalas oldalról van szó, amelynek csak a referencia gyűjteménye ezer oldal. Tehát mire ezt az összes nyelvre lefordítják, azért az sem kevés idő és elmondta ön, hogy lehetne esetleg egyfajta rövidített kézikönyvet kiadni. Hát ezt érdemes megfontolni, egy ilyen rövidített fordításra megbízást adni. Ami a kommunikét is illeti, a kommunikációt. Guidelines themselves actually imply uh, as part... A kommunikációnkban ugye olyan szűrőprogramokra szeretnénk felhívni a figyelmet, amely az egész lakosságot alapul veszi, viszont az egyes polgárokat egyéni szinten értesíti. Ez egy jó kommunikációs stratégia lenne, hogyha az egy, egyes embert célozzák meg egy levéllel, vagy valami más módon kontaktálják őket, és tájékoztatják arról, hogy van szűrésre lehetőség. Ezen felül azért egyfajta európai szintű kommunikációs erőfeszítésre is szükség van, ezt nyilván a az európai partnerség, a rák megelőzési partnerség keretében is meg lehetne valósítani, hiszen valakinek ezt a programot össze kell fogni és ellenőrizni kell. Hát erről döntést kell hozni, és a tagállamokkal le kell ülni, ezt átbeszélni. Én bízom abban, hogy ezért ez most válasz volt az ön kérdésére. Köszönöm, mondja az elnök. Akkor ezt a napi rendi pontot lezárjuk, és tovább haladunk. Az oaszpartámra vonatkozott a kérdés. Ha jól tudom, akkor a DG Sankó képviselteti magát, úgyhogy nekik adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én a vegyi anyagokkal, a növényvédőszerekkel foglalkozó osztálytól jöttem. A legutóbbi tanulmányokra fogok támaszkodni, amikor válaszolok önöknek, de a kontextus hagy vezessem elő először is. Az abspartám egy mesterséges édesítőszer, amely alacsony kalóriatartalmú italokban fordulhat elő. A pozitív listán szerepelt az aszpartám, amikor 94-ben először közétettek egy ilyet, és a nemzeti jogrendszerekbe átvételre került a használatra vonatkozó dokumentum. Nyilván minden alkalommal az ilyen anyagok vonatkozásában az EFSA kiadja a maga véleményét, állásfoglalását a, a rizikók tekintetében, és az aszpartám az Európai Unión belül 84-ben volt elősz, került először vizsgálat alá. Azóta ötször újra vizsgálták, és 2009-ben történt az utolsó vizsgálat, amit az EFSA végzett, az Élelmiszer Biztonsági Hatóság ügynökség. és megnyugtatásul közölhetem, hogy minden feltételnek megfelelt. Az élelmiszer adadalékokkal kapcsolatban decemberben, 2008. decemberében egy új jogi aktus került elfogadásra, és itt az élelmiszer adalékokra vonatkozóan született egy olyan megállapodás, hogy az aszpartámot is felülvizsgálják. Az elmúlt időszakban a szakértők a tagállamokból tehát újraértékelték az aszpartámot, és nagy, magas prioritást is ítéltek ennek a, az anyagnak. De nem csak ennek, hanem további élelmiszer adalékanyagokkal is. Most pedig a két új tanulmányra térnék át. Amint ezeket megismertük, február 1-én megkértük az EFSA-t, hogy egy új felülvizsgálattal álljon elő, és ezen tanulmányok ismeretében megkérdeztük, hogy szükség van-e az aszpaltámnak a felülvizsgálatára. Február 28-án az a vélemény született, hogy nincsen ok arra a két tanulmány ismeretében, hogy újra felülvizsgáljuk az aszpartámot. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy, eh, hogy a francia eh, kockázat elemző eh, intézettel együtt dolgozott az, az EFSA. Ezen a héten egyébként meg is jelent a dokumentum. 2010. decemberében tulajdonképpen az aszpartámnak a biztonságát lefektette, megállapította. Az EFSA panel tulajdonképpen egy részletesebb tanulmány alapján újra vizsgálatot fog indítani. Morando Sofriti professzor úr által nem csak az olasz tanulmányban, hanem a Dán Halderson kutató által végzett tanulmányban is közé tették már azokat a tulajdonképpen aggodalomra okot adó újabb ismereteket, amelyek alapján felmerült a szükségessége a felülvizsgálatnak. A felülvizsgálati programban tehát felmerül a vizsgálat, de az EFSA megállapításai szerint nincs szükség megáll- felülvizsgálatra. Köszönjük szépen ezt a választ. Tegnap Panova asszonynal volt egy hasonló eszmecsere, és amit ott hallottam, tulajdonképpen egybecseng azzal, ami itt elhangzott. A DJ Sanko és az EFSA-ot is képviseltette magát, és Sofiti professzorus úr is, valamint Aldorzon professzor úr is jelen voltak. Nagyon jól tudom és értem is, hogy a bizottság további információkat igényel, hogy a saját álláspontját felülvizsgálja. De azért hagy utaljak itt most két dologra. Ugye a napi megengedett mennyiség, dózis, az most 70-re, 70 milligramban lett rögzít, 1970-ben lett rögzítve, hát ismerjük ugye mi is a tanulmányokat, és a korábbi értékelést, amelyet az USA-ban erősen vitattak. Hát sokan kész ténynek vették, kész pénznek vették, ami szerepelt a korábbi tanulmányokban. De most az a kérdés, ugye, hogy ezek régi adatok, amivel dolgozunk, a napi megengedett bevitt dózissal kapcsolatban, és most új tanulmányok is vannak. Úgyhogy az EFSA állásfoglalása teljes, nem is teljesen egyértelmű. De azt olvashattuk a tanulmányokban, hogy terheseknél, illetve a meg nem született gyermekeknél is érdemes azért informálni, hiszen fennáll sajnos a veszély kockázata, a kockázat fennáll. Ha valaki nem akar hízni, és aszpártám tartalmú jogkurtot fogyaszt, vagy szódát iszik, és így tovább, amelyek édesítve vannak, még akkor is, hogyha édes ízűek, még akkor is, hogyha nincsenek édesítve, akkor érdemes lenne tájékoztatni a veszélyezteteket, hogy ezekről mondjanak le, vagy pedig a napi megengedett dózist, ami nem is szerepel egyébként, erről teljes mértékben mondjanak le. Nagyon sokszor tehát nem is tudjuk, hogy mennyi pohárral kell meginni abból a szódából, vagy elfogyasztani a ö, jogurtból, hogy, hogy a napi bevételt küszöbét tekintve elérjük-e, vagy sem. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy mennyi van benne egy-egy ilyen ö, élelmiszerben. És nem lehet három-négy-öt évet várni, amíg most az aszpartámmal kapcsolatban végre történik valami. Úgyhogy nem azt kérem, hogy utólag tiltsák be az aszpartámnak az alkalmazását, de legalább a terhes nőket tájékoztassák arról, hogy aszpartám tartalmú termékeket csak nagyon korlátozott mértékben vegyenek magukhoz. Ez szerintem a megelőzésnek egy nagyon fontos aspektusa lenne. Bizottság. Köszönöm utalt a tegnapi meghallgatásra, és a meghallgatáson is elmondtam tegnap, hogy az EFSA véleménye március végén készült el, és elmondtuk, hogy a bizottság most már nem csak az EFSA-ra fogja bízni a tanulmány elkészítését a következő nyolc hónapban, hanem elmondtuk, hogy a tagállamok szakértőivel akik nagyon fontos partnereink, mi is meg fogjuk vizsgálni az EFSA megállapításait. Ezt még nem tettük meg és akkor meg fogjuk fontolni, hogy szükség van-e még valamilyen fellépésre, olyasmire, amit ön is mondott. De azért szkeptikus vagyok, ugyanis tegnap is elmondtam a válaszomban, hogy a tanulmány, különösen a Dán kutató által készített tanulmány, ami a mm, kapcsolatot teremt az aszpart fogyasztottam, és a koraszülé, eh, fogyasztás és a koraszülés között, eh, most elmondtam, hogy ez egy hipotézis. És a tanulmány sem tudta megerősíteni ezt a hipotézist. Azt eh, mondta a tanulmány készítője, hogy további kutatásokra van szükség. Tehát még mindig egy hipotézissel szembesülünk, amikor az elővigyázatosság elvét akarjuk alkalmazni, hát nagyon nehéz elővigyázatossági intézkedést alapozni egy hipotézisre. De mint tegnap is mondtam, megvizsgáljuk majd ezt az értékelést. A címkézés, vagy valamilyen figyelmeztetés, feltüntetés a címkén egy lehetőség, de hát most még nem tudok kötelességet vállalni arra, hogy ezt megcsináljuk. Ezt tökéletesen értem, nagyon jól értettem ezt, és nem, viszont nem osztom azt a véleményet, amit az elővigyázatosság elvel kapcsolatban mondott. Ez pont akkor alkalmazok ezt az elvet, hogyha még hipotézisekről beszélünk, az elővizetosság azt jelenti éppen, hogy ha bizonytalan a helyzet, akkor is már elővigyázatosak vagyunk, hogyha már biztosak vagyunk a dolgban, akkor prevencióról beszélünk. Tehát lehet, hogy igaza van a tanulmánynak, nem biztos, de lehet, és hogyha ez így lesz, akkor az érintett személyeket, akikről szó van, minél hamarabb fel kell világosítani erről a bizonytalanságról. Elnök. Az elővizetossági elv alkalmazásába belefér az is, hogy akik valamilyen terméket piacolognak, neki kelljen bizonyítani, hogy nem veszélyes a termék, és ne azoknak, akik aggódnak, kelljen bizonyítani a veszélyességét. Lehet, hogy ehhez is majd tud észrevételt fűzni. Üres a Elnézést nem értettem a, az utolsó kérdését. Tehát a bizonyítási teher, ugye a bizonyítási teher azért, aki forgalomba hoz egy terméket? Mondjuk egy példát. Amikor a REACH rendelet készült, nyilván ismeri, különböző teszteket kellett, vizsgálatokat kellett elvégezni ahhoz, hogy megkapja egy termék az engedélyt, és akkor ott világos volt, hogy hol van a bizonyítási teher. Most itt azt mondjuk, hogy a bizottság vagy a politikusok kell, hogy bizonyítsák azt, hogy ennek a terméknek van-e káros hatása. De miért nem a gyártó kell, hogy bizonyítsa azt, hogy nincs káros hatása ahhoz, hogy megkapja a forgalmazási engedélyt? Hát bizonyítási teher jó volt, egyetértek, hogy az bizonyítsa, hogy veszélytelen a termék, aki forgalmazni akar egy terméket. De megismétlem, többször is értékelték ezt az anyagot, az aszpartámot, az EU szintjén is, tagállamok szintjén is, és az értékelés végzők minden esetben arra a következtetésre jutottak, hogy a tudományos vizsgálatok alapján nincs szükség a jelenlegi helyzet felülvizsgálatára. Érvényes a biztonsági értékelés. Jó, elnézést, hogy ismét szót kértem, de talán meg tudnánk egyezni abban, hogy hogyan definiáljuk az újraértékelés szót. Az újraértékelés szerintem azt jelenti, hogy veszik a terméket, vizsgálatokat végzünk, és ellenőrizik, hogy a korábbi értékelés helytálló volt-e. Szerintem ez az újraértékelés. És hogyha az évek során ugye készültek tanulmányok az aszpartámról, és ezeket meg kell vizsgálni, meg kell, elő kell venni, mert ezek kétségeket támasztattak az újraértékeléssel kapcsolatban. Az újraértékelés kiterjed minden olyan új elemre, ami most már, vagy egy meghatározott időszakban vált nyilvánvalóvá. Tehát az újra értékelés azt jelenti, hogy meg kell nézni az egész teljes képet ennek az anyagnak az esetében, tehát az aszpartámmal kapcsolatban. És nem csak ebben az esetben a rákkeltő hatást kell vizsgálni, és eh, a koraszüléssel való összefüggést, hanem az egész képet. Én így értelmezem az újraértékelést, ahogy is korábban is elmondtam. Az EFSA az utolsó újraértékelést 2009-ben végezte el, és világosan szerepel az EFSA véleményében, hogy ez az újraértékelés kiterjedt minden új elemre, még ilyen anekdótaszerű bizonyítékokra is, amelyek esetleg felmerültek 2007-ben. De nem csak egy konkrét tanulmány felülvizsgáltát jelenti az újraértékelés. Az utolsó megjegyzésével kapcsolatban, jó, hallom jól, amit mond, de ön azt mondja, amit az EFSA is mondott, hogy nincs szükség az újraértékelésre, ez nem prioritás, ez a teljes újraértékelés, de e, amit ön e, mond, e, uram, az azt mondja, hogy nincs szükség az újraértékelésre. Jó, ezt lehet, hogy most elhiszem, tegnap lehet, hogy nem értettem pontosan, amit mondott. Kérdezem, hogy van-e még ehhez hozzátenni valója. Csak meg tudom ismételni, amit már elmondtam. A tagállamokkal is konzultálunk, a tagállamok szakértőivel is megbeszéljük, hogy Lapás asszonynal egyetértenek-e, hogy szükség van-e tenni valamit. De a fő kérdés számomra az, hogy szeretném látni a teljes értékelést, amit korábban végzett az EFSA, 2011 eh, elején ezt most meg fogjuk újra nézni, és eh, be van már tervezve az abszertámra a következő értékelés, de ez most nem prioritás, mert más eh, anyagok vizsgálata fontosabb, de ha szükség van, akkor esetleg előre hozzuk az újraértékelés időpontját, sokkal korábban el fogjuk ezt végezni. Köszönöm szépen, és ezzel ezt a vitát is, és az egész ülést is le tudjuk zárni. Nagyon szépen köszönöm.